Uh, a very good afternoon to everybody. I wonder if, uh, if if we can, um, can take seats. I think, I hope there are plenty. Kérem mindenki foglaljon helyet, remélem, hogy van a látogatók számára is elég hely. Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki csatlakozott ma hozzánk. Kicsit késünk, hogy mindenki szépen el tudja foglalni a helyét, formalitásokon átesünk, Mindenkit üdvözlök, aki az interneten követ minket figyelemmel. Az ő számukra, hiszen bizonyára tudják, hogy rendszeresen az érdeklődők nézik a meghallgatásokat, és az a gyanúm, hogy most is sokan néznek bennünket ma délután. Olyanok, akik különösen érdeklődnek a szakmai képesítések kölcsös elismerésével kapcsolatban, a, a, akár szabályozó szervektől, akár máshonnan, nagyon sok szeretettel üdvözöljük Önöket, és szeretnénk bevonni Önöket is Bernadett Vengyó kollégámmal együtt, aki a jelentéstebb érnek az ügynek. Remélem, hogy kapcsolatban maradnak velünk. Meg tudná, ha a weboldalunkon néznek bennünket, akkor az ülés után, ha érdeklődnek a munkánk iránt, tudnak küldeni nekünk egy e-mailt, és akkor cserébe elküldjük a hírlevelünk egy példányát amit egyébként az itt jelenlévők megkapnak. És a szakbizottságunk barátaivá is válhatnak, és akkor rendszeresen megkapják ezt a hírlevelet. Nagyon intenzív a ma délutáni programunk. Egy pillanaton belül Bernadett Vernyó asszony megnyitja a jelentéstevő szerepében a meghallgatást, és utána következik az első panel. Ez a képzési előírások modernizálásáról fog szólni, a részleges hozzáférésről egy szabályozott szakmához és a közös képzési elvekről. A második szekcióban mi az a a második részben a szakmai kártyáról lesz szó. Mindenki 10 percet kap, hogy előadását megtartsa, 9 perc környékén elkezdek majd integetni, hogy tudják, hogy lassan be kell fejezni az előadást. Sajnálom, hogy ennyire rövid idő áll rendelkezésükre, de szerettük volna, hogyha lehető legtöbben meg tudnak jelenni itt a körünkben, és szeretnénk időt hagyni a kérdésekre és válaszokra is. Azt hiszem, csak ennyit szerettem volna bejelentésként tenni. A képviselőktől majd még hallanak a projektről, és most Bernadett Vernyó asszonynak, a jelentéstevőnknek adom meg a szót, akinek köszönöm a ma délutáni meghallgatás megszervezését is, amelyben a titkárság csapata és az árnyék jelentéstevők is keményen együtt dolgoztak. Bernadett, megadom a szót 5 percre. Köszönöm, elnök úr, mindenkit szeretettel köszöntök. Nagyon boldog vagyok, hogy itt fogadhatjuk önöket ma, a képviselők nincsenek annyira sokan, de a hallgatóság mégis nagy számban jelent meg a szakma képviseletében is. Ez a meghallgatás a szakmai képesek elismeréséről szóló irányelv módosításáról szól, és szeretnénk, hogyha ebben a gazdasági válságban, ahol óriási pusztítást végez a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében, akiknek nincsen a jövővel vonatkozó perspektívájuk, nekünk kötelességünk, hogy olyan politikákat hozzunk létre, amely megállapítja, hogy a mobilitás jog, és ezt megőrizzük az összes szerződésünkben. Ugyanakkor esélyt is kell adni, hogy jogbiztonságon alapuló mobilitást valósítsunk meg, ami a szakmai képesítésük birtokosai és minden állampolgár számára biztosítja a biztonságot. Köszönöm a kollégáknak, a frakcióknak, hogy nagyon gondosan kiválogatták a kapcsolatai közül azokat a személyeket, akiket ma ide meghívtunk. Őket nagy szeretettel köszöntöm, és örülök neki, hogy eljöttek és megvilágítják azokat a pontokat, amelyek komplexitásuk miatt a leginkább érdekelnek minket. Konkrétan a képzések sokszínűsége, akár kezdeti alapoktatásról van szó, akár továbbképzésről. Aztán a részleges hozzáférés a második, a harmadik pedig a modalitások, illetve a lehetséges alkalmazások kérdése egy lehetséges európai szakmai kártya esetében, hogy hatékony eszközt adjunk az állampolgárok kezébe. Azért is nagyon örülök ennek a második panelnek a szakmai kártyáról, mert amikor 2007-ben Evelyn gephardt először beszéltünk erről a kártyáról, akkor az volt a gondolatunk, hogy kicsit elnyargalt a fantáziánk, de most úgy tűnik, hogy mégis lehetséges, hogy megvalósul. Tehát ez egy nagyon pozitív változás lenne, és szükséges lenne elmozdulnunk ennek a megvalósítása felé. Köszönöm szintén az IMCO szakbizottság dolgozóit is, a Malcolm elnökünket, a titkárságot, és különösen Sebastian Van Ogot. Sebastian nincs még régóta velünk, de teljes mértékben rendelkezésünkre állt, kedves volt és hatékony, ezt itt is szeretném hangsúlyozni, és nagy köszönet neki. A sokszínűségről beszéltem Európában. Ez tekintetben is alapvető fontosságú, hogy figyelembe vegyük a sokszínűséget. A sokszínűség ugyanis, sőt, a bonyolultság gazdagságot is jelent az oktatás területén. Az európai földrajzi elosztás is egy olyan kérdéskör, amit körül kell járnunk. A észak-dél-kelet-nyugat is különbözik. Szeretnénk ágazati egyensúlyt, illetve általános, valamint földrajzi egyensúlyt elérni. Remélem, hogy gondolatokban, kérdésekben gazdag délutánunk lesz. Mindenkinek azt kívánom, hogy sikeres legyen ez a meghallgatás a kapott információs a párbeszéd tekintetében is. Elnök, köszönöm szépen Bernadett a bevezető szavakat, és azt is, hogy ilyen hatékonyan irányítottad a munkát. Következzen az első panel. A csomagjukban megtalálják a felszólalóink életrajzát, úgyhogy erről nem fogok én most szót ejteni, csak nagyon röviden mutatom be őket. Gyorsan végig szaladok azon, hogy milyen sorrendben fognak az előadóink felszólalni. Először Beáta Csalevka asszony következik, aki a lengyel egészségügyi minisztériumban a nővérek és szülésznők osztályának az igazgatója. Sára, Szara asszony követi őt a Maastrichti Egyetemről, aki nemzetközi és anyagi jogi előadó. Őt követi Zlatko Frász doktor, az egészségügyi szakértők Európai Unió beli elnöke. Vera Edman lesz az első panelben az utolsó, aki a Kölni Gazdasági Kutatóintézet közgazdásza. Csolevka asszonyi a szó 10 percben. Bardzo dziękuję, pani Köszönöm szépen a szót, elnök úr mindenkit köszöntök, és biztosítatom önt, hogy szinte tökéletesen ejtettek ki a nevemet. Elég nehéz az eszmecserét azzal kezdeni, hogy a változásoknak még a pozitív szempontjai az irányelv módosítás kapcsán. Először talán inkább az irányelv 2005-ös előszöri elfogadása óta megtett útról kellene beszélnünk. Az irányelv célja az egységes belső piac konszolidálása volt, és hogy növelje a mobilitást a piaci szereplők, illetve különböző szakmák képviselői között. Ahogyan az elnök úr is elmondta, én a minisztériumban az ápolónők, szülésznők részlegének az igazgatója vagyok, tehát ennek a szakmai csoportnak az érdekeit próbálom képviselni. Az egységes piac előnyeit az irányelv már megpróbálta egy egységes dokumentumba foglalni, tehát ez az irányelv, amiről beszélünk, a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló e, irányelv, szerettünk volna szolgáltatás nyújtás szabadságát biztosítani egy nagyon összetett eljárás keretében. Hogy mennyire bonyolult volt ez az eljárás, az abban is tetten érhető, hogy ez a piaci konszolidáció 27 tagállamban kell, hogy végbe menjen, és egy egész sor különböző foglalkozást érint, több száz foglalkozást, szakmát érint mindez. Az irányelv, eh, tehát a 2536-os számú irányelv eh, aktualizálása szükségessé vált öt év után, mert változtatásokra van szükség. Talán nem minden területen, de a legtöbb foglalkozási csoport eh, esetében elengedhetően szükséges, hogy legyenek változások Európában. Mi indokolja ezeket a változásokat? A bizottság 2011-es közleménye felsorolja ezeket az indokokat. Ezek között vannak általános indokok is, és részben vannak olyan pragmatikus, praktikus indokok is, amelyek az új jogszabály gyakorlati alkalmazása során váltak világossá. A belső piac működésének javítása egy nagyon aktuális kérdés és nagyon örülök annak, hogy itt ma erről lefolytathatunk egy eszmecserét az irányelv módosítása kapcsán és az ehhez kapcsolódó konkrét javaslatok megvitatásával. Az irányelv módosításának a célja a piaci szabadság erősítése. A legfontosabb a személyek szabad áramlásának a biztosítása. Másodszorban pedig különösen az egészségügyi ágazatban, a hiány szakmákban az üres állások feltöltésének a problémája is felmerül. A legtöbb országban az ápolónők, szülésznők, munkája során az orvosok munkáját is szorosan érintő kérdésekről van szó. Tehát az egész egészségügyben az orvosok, ápolónök, szülésznök számára nagyon fontos a jó munkafeltételek biztosítása. A szakmai képesítések kölcsönös elismerésének az eljárását szeretnénk lerövidíteni, és összességében szeretnénk javítani azoknak a helyzetét, akik, akik munkát keresnek, illetve azokat is, akik munkaerőt, munkavállalókat keresnek. Ez ennek az egész gyakorlatnak a célja. Az irányelv kapcsán én most a szülésznőkkel, ápolónőkkel szeretnék foglalkozni. Nézzük először a 31-es cikket. Ez egy 12 éves iskolai képzést tesz előfeltételé ahhoz, hogy valaki szülésznőként vagy ápolónőként dolgozhasson. Ezt rögzíti ilyen formában az irányelv, tehát 12 év képzésre van szükség. A 40. cikk Eh, második bekezdése pedig megismétli ezt az előfeltételt. A véleményünk erről a módosításról a következő. Én, aki ezt, ennek a szakmának a képviselőit képviselem, úgy gondolom, hogy ez a jó irányba tett lépés, mert ez a változás azt eredményezheti, hogy magasabb képzettségi szint valósul meg majd ebben a szakmában, és ez nyilván a nyújtott a szakma képviselői által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalát is maga után vonja majd jobban össze tudjuk hasonlítani a szakmai képesítéseket, és ez elősegíti a kölcsönös elismerést. Összehasonlítható képesítések valóban könnyebben elismerhetők lesznek, és ez az ápolónők helyzetét javítani fogja. Különösen akkor, hogyha tehát a képzési idő azonos lesz, egységes lesz az Európai Unió tagállamaiban. A szakmai képesítések rendszerének egységesítése azért is fontos, mert ez a kreditrendszer, az LTCS rendszer is azt célozza, hogy javuljon az összehasonlíthatóság, és a kölcsönös elismerést is elősegítsük egyetemi felsőoktatási szinten is. A következő pont, amiről szólni szeretnék, a szülésznők életpályájával kapcsolatos javaslatok az irányelben. Itt a tapasztalat kapcsán a 30 év szerepel, ami elengedhetetlen fontos, fontos, elengedhetetlenül szükséges kritérium. Nagyon gyors a technológiai váltás, és ezért hogyha 30 éve korábban megszerzett képesítésről van szó, akkor fel kell frissíteni a tudást, mert csak ebben az esetben lehet összehasonlíthatóvá tenni a képesítéseket. Megadott tudás szintre van szükség a munka ellátásához. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, és itt az elnök megkéri az előadót, hogy egy kicsit lassabban beszéljen, tehát a delegált jogi aktusok kidolgozása, kidolgozása során majd minden adott szakma, szakmai képviseleti szerveivel is konzultálni kell majd. Egy következő módosítási javaslat a képzés időtartamára vonatkozik. Ez három év szerepel a javaslatban azaz minimum 4600 képzési órát kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki a képzettséget megszerezze. Ez is egy fontos szükséges változás, és ezt ezt a jogszabályt úgy kell értelmeznünk, hogy minél inkább magas színvonalú képesítést szerezzenek azok, akik ennek a, ebben a képzésben vesznek részt, és ezt a foglalkozás szakmát akarják eh, kitanulni. Ami Lengyelországot illeti, nálunk az a helyzet, hogy a lengyel ápolónők szakmai képesítésének elismeréséről Lengyelország javaslatokat dolgozott ki, különös tekintettel az ápolónőkre. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a javaslatok nincsenek minden tekintetben összhangban ennek az irányelvnek a céljaival, illetve a most tervezett változtatásokkal. Sok kollégám, kolléganőm, ápolónő, szülésznő, akiket ismerek, alapvetően elégedett elégedettek eh, az, azzal a rendszerrel, ahogy ez eddig működött. És hogyha a lengyel ápolónő képesítésének elismerésével kapcsolatban valamit változtatnáni akarnának a eh, jelenlegi helyzeten, akkor ez csak pozitív irányú változás lehetne, tehát mindenképpen azt szeretnénk, hogy javuljon a helyzet. Nem használtam ki teljesen a rendelkezésemre álló időt, eh, de nagyon köszönöm, hogy betartotta hozzászólási időt, és megosztotta velünk a szakmai tapasztalatait. Meghallgatjuk a következő három 10 perces előadást, amelyeket már szlájdok is kísérnek. Schunemakers asszony a következő előadónk, aki a szabályozott szakmákhoz való részleges hozzáférésről fog beszélni 10 percben. Mr. President. Köszönöm, jó napot kívánok, köszönöm elnök úr a meghívást és a lehetőséget, hogy beszéljek itt önöknek két olyan új aspektusáról, a szakmai kvalifikációk elismerésének, amely az bizottsági javaslatban szerepel. Egyrészt a részleges hozzáférés és másrészt a részleges kvalifikációk. Úgy hangzik, mint hogy a két dolog ugyanaz lenne, pedig eh, két teljesen más dologról van szó. Amikor eh, részleges kvalifikációról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy nem teljesen kvalifikált emberekről beszélünk, olyan eh, orvostan hallgatókról, építész hallgatókról, vagy jogászokról, akik még nem fejezték be teljesen a képzésüket. Ez elvileg lehetséges kell, hogy legyen. Amikor a részleges hozzáférésről beszélünk, akkor azt értjük ez alatt, hogy egy teljesen kvalifikált ember valamilyen mértékben egy másik országban akarja gyakorolni a szakmáját, például egy ügyvéd, aki csak mondjuk ingatlanjoggal akar foglalkozni a fogadó országban, anélkül, hogy anélkül, hogy a, a szakmájának az összességével foglalkozna. Az általános szabály az az, hogy a részleges hozzáférés nem az első választható lehetőség, hogyha valaki egy államban szakmai kvalifikációval rendelkezik, akkor annak arra kellene törekednie, hogy az általános szabályok alapján teljes elismerést szerezzen a saját szakmai kvalifikációinak. Ez Amennyiben különbségek vannak a kétféle elvárás között, akkor egy aptitúdtesztet kell elvégezni. A, tehát amikor a különbségek olyanok, hogy azokat át lehet hidalni, akkor erre kísérletet kell tenni. Amikor a állampolgárság szerinti állam és a fogadó állam közti szakmai eltérések olyan nagyok, hogy egy teljesen új képzést kellene elvégezni, akkor jön a részleges hozzáférés. A kompenzációs intézkedések célja az, hogy kompenzáljanak, nem pedig azt, hogy nulláról kelljen indulni. E, gyakran a mérnökképzésben és a jogászképzésben nagyon nagyok a különbségek, tehát egy teljesen új képzést kellene elvégezni e, egy e, jogesetben, amelyre alapozza az Európai Bizottság a javaslatát, a részleges hozzáférést nem zárta ki a e, bíróság, sőt valójában éppen lehet, hogy ez a jogszerű, a szerződés szabad mozgásra vonatkozó e, e, rendelkezései szerint. Ha megtagadják a részleges hozzáférést, részleges elismerést, akkor az valójában a szabad mozgás jogát ássa alá. A piac fragmentált, milyen alapon lehet a részleges hozzáférést megtagadni, nos fogyasztóvédelmi alapon, de csak akkor, hogyha ez arányos, és nem áll rendelkezésre más eszköz arra, hogy a fogyasztókat megvédjék. Vannak azonban más lehetőségek is sok esetben, például a különböző címek felhasználásának korlátozása. Az a szakma, amelyet részlegesen elismernek, a küldő állam címét, illetve szakmai besorolását fogja használni, nem pedig a fogadó állam szakmai besorolását. Egy olyan kis államban, mint Luxemburg például nincs is jogi kar. A belga, francia, német jogi karon végzettek kiegészítik tudásukat a luxemburgi joggal, és ekkor nincs szükség a nemzeti jog alapos ismeretére, csak arra, azt a területet, arra a területre kell koncentrálni, amelyel foglalkozni akarnak. Emellett van még egy másik védzáradék, az általános érdek, vagyis a közérdek még olyan lehet, ami alapján elutasítják a részleges elismerést, részleges hozzáférést. Ez megint csak arányos kell, hogy legyen, tehát minden tagállamnak meg kell vizsgálni azt, hogy miért korlátozott a hozzáférés egy szakmához, hogyha a részleges hozzáférést elutasítják, akkor annak valid indoka kell, hogy legyen. A demográfiai recesszió fényében a részleges elismerés egy szükséges eszköznek tűnhet. 2020-ban már kifejezetten nehéz lesz Németországban képzett mérnököt találni az előrejelzések szerint, és nem is biztos, hogy az Európai Unióból pótolható ez a hiány. Tehát számos védzáradék mellett működik a rendszer, kompenzáció, a részleges részleges elismerés az csak másodlagos lehetőség. A hazai, tehát a nemzeti, az állampolgárság szerinti ország szerinti szakmai besorolás alapján űzi tevékenységét az illető személy. A részleges kvalifikációkról is beszélnék, ekkor az irányelv csak akkor játszik, hogyha teljesen kvalifikált az adott személy. Ez a, ezt a nemzeti jog szabályozza. A nemzeti jog kormánya dönti el, hogy milyen gyakornoki előírást alkalmaznak, tehát az irányelv csak az elismerésről szól, nem pedig arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valamilyen kvalifikációt szerezzen valaki. Hogyha nincsen e, az oktatás első fele között, tehát az elméleti oktatás között különbség a két ország között, akkor csak a gyakornoki munkát kell elvégezni. Hogyha az elméleti tudásban is vannak különbségek, akkor egy kompenzációt kell először alkalmazni. Fel kell először mérni a kvalifikációkat, és ezt meg kell vizsgálni, ami nem egy könnyű dolog. A szakmai minőségre kell odafigyelni. Hogyha a gyakornoki időszakot a fogadó államban végzi, akkor az állampolgárság szerinti állam nem utasíthatja el annak érvényességét automatikusan. E, amikor a kompenzációs intézkedés túl sok lenne, akkor egyfajta útmutatásra van szükség. A CCDE, amely például a jogászok európai e, szervezete, e, készített ajánlásokat ezekre az élethelyzetekre. Tudjuk azt is, hogy a Lisszaboni elismerési egyezmény eh, is létezik, ugyanakkor az európai jog az, ami elsődleges. A hallgatók rendkívül mobilisak, és BA fázisban, tanulmányaik BA fázisában még nem tudják, hol fognak dolgozni. Minden eh, szakmának lehet ugyanolyan alapja, a szív az mindenhol szív, a matematika mindenhol matematika. Eh, nyilvánvalóan át kell gondolni a közös dolgokat. A BA szakaszon belül át kell gondolni, hogy erre épül-e majd az MA szakaszban egyfajta nemzeti külön elvárás. Azok a rendszerek, amelyek csak nemzeti elemeket tartalmaznak, nem alkalmasak arra, nem igazán hasznosak abból a szempontból, hogy a mobilitást előmozdítsák a szakmai szervezetek és a hatóságok közös dolga, hogy eldöntsék, mi kell ahhoz, hogy valamilyen szakmát elfogadjanak. A Maastrichti egyetemen is vannak ilyen e, tanulmányok, kettős diplomaprogramokat e, ajánl a Maastrichti Egyetem és egy sor más egyetem is. Az Európai Unió javasolhatja ezeket e, a programokat, figyelemmébe ajánlhatja az államoknak Eh, előfordul ebben az esetben eh, két különböző szakmai eh, kvalifikációval rendelkezik a végzett egyén. Köszönöm. Well, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Sünemakis asszony, és köszönöm, hogy az időkeretet is tartotta. Frász úr következik, aki a Szakorvosok Európai Uniójának az elnöke. Ő a minimális képzési követelményekről és közös képzési elvekről fog 10 percben beszélni. Jó napot kívánok mindenkinek! Én is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy bemutathassam az Európai Szakorvosi Unió álláspontját. Az UEMS-ről pár szót. Ez a legrégebbi európai orvosi szervezet, ezért 958-ban jött létre. 35 európai ország vesz részt, és 50 orvosi szakirányt képviselünk. Ezen a dián látható, hogy a minőségbiztosítás tekintetében mi a fő elképzelésünk. Az orvosi szabályozás szerintünk egy hálózat, ami a normákból, etikákból, alkalmasságból, bizonyítványból, regisztrációból tevődik össze. Az egészségügyről beszélvén és az euról a szubszidiaritás elvét nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A tagállamokban kell biztosítani az egészségügyet, ez a tagállam felelőssége, de európai szintű együttműködésre is, koordinációra is szükség van. A szubszidiaritás és a szakorvosi képzés tehát összetett mindannyian ismerik azt, hogy a jelenlegi szakmai képesítésekről szóló 2005-ös irányelv hogy néz ki a gyakorlatban. Eredjára majd a későbbiekben visszatérek. Itt az a lényeg, hogy ennek az irányelvnek és az elismerésnek különböző ágai vannak. Az automatikus elismeréstől a eseti alapon egyedileg eldöntött helyzetekig. Jelenleg a képzés időtartama az egyetlen követelmény, ami harmonizált. Miről beszélünk? Az orvosi tanulmányok folyamatosságában van egy olyan fázis, amit élethosszig tartó tanulásnak tekinthetünk. A diploma és az engedély egy bizonyos időszak után, konkrétan a posztgraduális képzés után kapható meg, ez 4-6 évig tart. Ekkor beszélünk a képzések, a képesítések kölcsönös elismeréséről. Szeretnénk, hogyha ebben az irányában módosulna a következő dolog. A megközelítés az időtartam alapú, de közben kompetencia alapú megközelítéstől elmozdulna. Szeretnénk, hogyha ez a koncepció is bekerülne az irányelvbe, a 49 per A cikkben javasoljuk is, és támogatjuk azt, hogy a szakképzés ne tarthasson kevesebb, mint 5 évig. Legyen az ECTS rendszerrel kompatibilis és összhangban. Azt is szeretnénk, hogyha a szakorvosi ágak elnevezését felülvizsgálnánk, illetve hogyha lehetővé tennénk azt, hogy új szakirányok jöjjenek létre, ezek esetében az egyedi kompetenciákat írnánk elő így általános kifejezéssel. A szakorvosi képzésről szóló tanácsadó bizottság negyedik jelentéséből ez mind kiolvasható. Ez az a hivatalos Európai Bizottsági dokumentum, amelyet azonban sajnos soha nem hajtottak végre, bár már 15 éve megszületett. Hogyan is látjuk ezt a kompetencia alapú képzést, vagy a kompetencia alapú elismerést? Mi úgy látjuk, hogy hét alapvető kompetenciára van szüksége egy szakorvosnak. Nem csak azt kell tudnia, hogy hogy vizsgálja meg, vagy kezelje a beteget, hanem emellett szükség van számos más készségre, például kommunikációs készségre, illetve önreflexióra is képesnek kell lennie a szakembernek. Van néhány alternatíva, ebből kettőt szeretnék bemutatni. Az első alternatíva egy közös európai képzési keret az orvosok számára. Ez a kompetenciák közös felmérése, a gyakorlati készségek felmérése és a képzési folyamat egységesítése nyomán egy közös, egységes diploma kiadásával fejeződne be. Hogyan lehet a szakorvosi képzéseket harmonizálni? Több kondíciót kell ehhez teljesíteni, de ezek közül a legfontosabb az UEMS azaz az európai harmonizált tanrend elfogadása minden szakorvosi ágban. Nagyon fontos, hogy ezt a tagállamok a nemzeti rendszerükbe átvegyék. Ez gyakor, gyakran már is megvalósul. És utána minden szakorvosnak ugyanazokkal az alapkompetenciákkal kell rendelkeznie, ezt kell, hogy biztosítsa a rendszer. a folyamatnak természetesen több javasolt fázisa lehet. A másik alternatíva. Ez egy új önkéntes európai rendszer lehet, azaz vannak, vagy van, aki ezt az önkéntes 29. rezsimnek nevezi. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak kiegészíti, de nem szabad, hogy felülbírálja, vagy felülírja a meglévő nemzeti rendszereket ahol ez a kompetencia alapú képzés már megvalósult, azt automatikusan elismerhetővé lehet tenni egy akkreditációval. A másik alternatíva tehát a köve, közös képzés és a közös vizsgák az orvosok számára. Kérem most menjen vissza az előző diára. Ezt vizsgákkal, értékelésekkel tudjuk biztosítani. Itt van egy nagy esemény, az Európai Anesteziológiai Diploma 25. évfordulóján gyűltünk össze. Látható, hogy már nagyon sok szakorvos a közös európai tesztet választja. Ezt a vizsgát akarják letenni. Miért? Miért van mindenre szükség? Azért, mert a betegek ezt szeretnék. Különböző betegszervezetek és állampolgári csoportok is kimondták azt, hogy az egészségügyi szakemberek képzését nem szabad, hogy károsítsuk, vagy kompromittáljuk az egységes piac nevében, vagy érdekében. Összefoglalóképpen elmondhatom, látható volt ez a dia az első részben is, és ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy az új szakmai képesítésekről szóló irányelv napra készítetjük a képzési követelményeket, és legyen egy közös képzési és vizsga keret. Mindezt ki tudjuk terjeszteni a két karra, egy, és így nem akarjuk az automatikus elismerést félreértően magyarázni, hanem csak azt szeretnénk, hogy leegyszerűsíthető legyen az egy egész folyamat. Köszönöm szépen, és további információkért szívesen állunk rendelkezésükre. Uh, thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Az interneten minket figyelőknek eh, szeretném mondani, hogy eh, nem tudjuk egyszerre mutatni az előadót és a szlájdokat, de később eh, majd, még ma este megnézhetik a szlájdokat is. És minden részvevő is megkapja a szlájdok papírváltozatát. Következő előadónk dr. Vera Erdman, ő is hozott magával szlájdokat a Kölni Egyetemen makrogazdaságtant tanít, az előadásának a tárgya az oktatási követelmények, minimális oktatási követelmények korszerűsítése és um, Erdman asszony előadása után uh, tehetnek fel kérdéseket. Kérem, hogy akinek ilyen szándéka van, az ezt jelezze a mostani előadás alatt, és akkor utána szót kap. Erdman asszony szlájdjai megvannak elkezdi eh, az előadást. Igen. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ma itt szólhatok a meghallgatáson. A duális eh, szakképzési rendszerről szeretnék eh, beszélni, hiszen a tervezet mert szakmai képesítések elismerésével kapcsolatos tervezett módosítások hatalmas mértékben befolyásolják majd a duális szakképzés rendszerét. Ezt a német rendszer szeretném egy kicsit pontosabban bemutatni önöknek. A duális szakképzés azt jelenti, hogy párhuzamosan zajlik az iskolai képzés, illetve az üzemekben a gyakorlati képzés. Az iskolákban elméleti általános képzési elemekkel foglalkoznak, az üzemekben pedig a gyakorlati részt tanulják meg a diákok, tehát minden egyes foglalkozás sajátosságaival összhangban. Ez egy egész különleges sajátos rendszer, ami Németországban működik, és kevés EU ország ismeri ezt. A duális rendszer célja az, hogy az iskola elvégzése után minél többen tanuljanak tovább. Németországban a duális rendszerben nagyon eh, nagy számban eh, tanulnak tovább, további szakképzést akarnak szerezni a diákok, eh, de vannak olyanok is, akik nem szereznek szakmai képesítést, még mindig valamilyen képzési formát elkezdő közül 4 2010-ben nem fejezte be az iskolát, nem szerzett képesítést de 2010-ben minden ötödik iskolába járó olyan végzettséget szerzett, amivel felsőfokú tanulmányok folytatására vált jogosultá. A második kategória egy tíz éves képzési időszak, szak oktatás, itt ötből ketten folytatták ezután a duális rendszerben a tanulást. Az iskolát elvégző között ez, ez a csoport arányának, arányától sokkal nagyobb mértékben vesz részt azután a duális képzésben. A képzés gyakorlati része az üzemekben zajlik. A vállalatok mintegy 50%-a képez ki mm, szak mm, munkás tanulókat azok, akik tíz éves általános szakképzés után kerülnek be a duális képzésbe, jelentik az itt a vállalatoknál képzettek kétharmadát. A egy iskolai forma, a Hauptschule Németországban, ami a legtöbb szövetségi tartományban nem 10, hanem csak 9 éves, a harmadik középfokú képesítés nyújtó kategória, vagy inkább alacsonyabb szintű képesítés biztosít, és ezért az itt végzettek elég hátrányos helyzetbe kerülnek. Az 5%-a a a vállalatoknál a duális képzésben résztvevők közül azoknak az aránya, akik nem végeztek el semmilyen iskolát, még a Hauptschulét sem vannak olyan tanulók is, akik már egy évnél régebben fejezték be az iskolai tanulmányaikat, és ők is 24%-ban vesznek részt a duális képzésben. A fiatalok integrálása a duális rendszerbe azt eredményezi, hogy Németországban jóval alacsonyabb a munkanélküli fiatalok aránya. A duális szakképzési rendszer az egyik oka annak, amiért ilyen alacsony a munkanélküliség Németországban. Ezen a képen azt látják, hogy a 15 és 24 éves fiatalok között csak 5 százalékos a munkanélküliség, Spanyolországban, Görögországban szinte minden második fiatal munkanélküli. Az át pedig 22% a fiatalok körében a munkanélküliségnél az EU-ban. Németországban sikerült olyan fiatalokat is bevonni a képzésbe, akik nagyon alacsony fokú vagy semmilyen iskolai végzettséggel nem rendelkeznek, és ezért hátrányos helyzetűek. A duális képzési rendszernek ezért van különösen nagy jelentés, jelentősége Németországban. Egyébként jelenleg egy másik problémával szembesülünk Németországban, sok szakmában nagy a hiány, a munkaerő hiány. Ennek oka részben a demográfiai változások, több az idős munkavállaló, kevés a fiatal, ezért különösen a kilenc olyan szakmát találtunk, felsőfokú végzettséget igénylő szakmát, ahol nagyon sok a betöltetlen munkahely, és 51 az ilyen hiány szakmák száma a nem felsőfokú végzettséget igénylő szakmák területén. Hol van, a, hol van inkább a legnagyobb hiány? A felsőfokú végzettségeknél mérnökök, gépészmérnökök, jármű, mérnökök, építészmérnökök jellemzően a hiány szakmák azután a villanyszerelő, maró, esztergályos, a hi- hiány szakma az alacsonyabb végzettségűeknél. Az orvosoknál is egyre nagyobb a hiány, és az ápolónők, szülésznők is egyre inkább hiány szakmának számítanak. Azaz, különösen a hiány szakmákban van különösen a jelentősége a képzésnek. Hiány szakmának számít, mint ahogy mondtam, az ápolónő is, is a ha ezt a szakmát különösen érinti majd a minimális követelmények új rendszere. 10 éves iskolai képzés az előfeltétel jelenleg, ezt 12 évre kívánja emelni a módosított irányelv. Németországban a duális rendszerben képezzük jelenleg az ápolónőket, azaz 10 év iskolai képzés után kerülhetnek be már, vagy félre kezdhetnek el dolgozni. A 12 évre növelés, ez egy plusz akadályt fog jelenteni az e szakma iránt érdeklődő fiataloknak, és már jelenleg sem tudunk minden üres álláshelyet betölteni, és a helyzet tovább fog romlani a, ez a változás után. Ez a változás tehát a német gazdaság számára egy súlyos problémát jelent majd a minimális követelmények korszerűsítését alapvetően akkor tudjuk üdvözölni, hogyha a környezetben bekövetkező változásokhoz akarja hozzáigazítani a rendszert. De Németországban a szakképzés duális rendszerét nagy mértékben fogják befolyásolni az új szabályok, mert a német rendszer jelenleg is nagyon eltér a többi európai ország rendszerétől. A fiatalok az őket érdeklő szakmák ba, szakmákban kaphatnak nagyon könnyen képzést jelenleg, és az egészségügyi, szociális szakmákban nagyon nagy jelentősége van az érzelmi és egyéb indítat, bizottságnak sokszor nem az iskolai tudás a legfontosabb, hanem olyan született tehetség, amit a tíz éves oktatási rendszer is biztosítani tud, tehát a megemelt 12 év egy plusz akadályt fog jelenteni az ilyen fiatalok számára. Nagyon sok betöltetlen álláshely van a mm, hiány szakmákban, és mm, jár most is csökken a fiatalok aránya, ezért a jövőben arra számíthatunk, hogy tovább romlik majd a helyzet a ilyen szakmákban, és a küszöbb emelése tovább fogja rontani a helyzetet, tehát ez nagy problémát fog jelenteni. Ahelyett, hogy növelnénk a minimális követelményeket, meg kellene próbálni minden tehetséges fiatalt megnyerni az ilyen hiányszakmák számára, hogy az ott uralkodó nehéz helyzeten javítani tudjunk. A minimális követelmények növelését gyakran úgy tekintik, hogy ezzel a minősége automatikusan javulni fog. Ez nem így van. A minőséget nálunk szabványok, normák biztosítják, amiknek meg kell felelni a szakma gyakorlása során, és nem a szakma gyakorlását lehetővé tevő feltét feltételeket akarjuk megemelni, mert nagyon sok szakma esetén tíz év iskolai képzés elég. Összességében tehát a minimális követelmények átdolgozása során a német rendszer a sajátos duális rendszer speciális szempontjait kérjük figyelembe venni. Good, well, thank you very much to... Nagyon szépen köszönöm az összes előadónak. Most mondták nekem, hogy köszönhetően a technikusok kemény munkájának most már a szlájdok is láthatóak az interneten. Bizonyára sokan örülnek ennek. Körülbelül 20 percünk van a kérdésekre és válaszokra. Remélem, hogy nagyon fegyelmezettek lesznek a kérdezés során a képviselők. Hadd ellenőrizzem, hogy ki szeretne kérdést feltenni. Um, first is a... Lögrip a néppárt árnyék jelentéstevője, Bozói úr, és Turinen asszony. Turinen asszony kívánt kérdést feltenni? És Weisgeber asszony is, aki a Környezetvédelmi Szakbizottság számára írja az, a véleményt erről a kérdésről. Turinen asszony és Gephardt asszony. Lögrip asszonya kezdjük. Egy percben, hogyha megkérhetem. Kétesszük az órát is, hogy segítsen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a felszólalóknak a munkát, akik mindannyian elvégeztük, elvégezték a saját területükön a munkát, és pontos megvilágosítást adó érdekes előadásokat hoztak. Lenne egy kérdésem és egy megjegyzésem. A kérdésem a részleges hozzáférésre vonatkozik. Nem rejtem véka alá azt, hogy nehéz nagyon pontosan definiálni ezt a fogalmat, és vannak ö, fenntartásaim is ezzel kapcsolatban, sőt, kisé vonakodnak néhány szakma képviselői, különösen az egészségügy területén, hogy alkalmazzák ezt a szakmai munkájuk során. Szeretném megtudni, hogy a részleges hozzáférésről mit gondolnak az előadóink az egészségügy területén. Ez lenne a kérdésem, a megjegyzésem pedig csak annyi, hogy rendkívül érdekesnek és felvilágosítást nyújtónak tartottam azt, ami elhangzott. Nagyon fontos, hogy a fiatalok túlságosan is nagymértékű munkanélküliség ellen minden eszközzel felvegyük a harcot. Sok előadó hangsúlyozta azt, hogy a szakmai képzés, aztán a gyakornoki képzés mennyire érdekes és gyümölcsöző lehet Európában a fiatalok számára. Köszönöm szépen, Buzui úr a következő. Nagyon gyors leszek, kevesebb, mint két percben. Jó, hogy lefolytatjuk erről a fontos ügyről a vitát, ennek jelentős hatása lesz az európai állampolgárok számára. Még néhány problémát meg kell oldani, az értékelés, az érvényesítés, a részleges hozzáférés. A minimális képzési követelményekről is volt ma szó. Nem érde, elég az, hogy ugyanannyi évig tanulnak a diákok, hanem az is számít, hogy mit tanulnak ez alatt, hogy ez harmonizálva legyen. Az első kérdésem ehhez kapcsolódik. Hogyan látják a résztvevő felek, az ő szervezeteik a vitánkban ezt a jogszabályalkotás után kellene delegált jogi aktusokkal végrehajtani? Szerintem ez az egyetlen megoldás, amely a megfelelő rugalmasságot biztosítja hogy a minimum képzési követelményeket delegált jogi aktusban határozzuk meg. Akkor nagyon fontos azonban, hogy az összes érdekelt fél részt vegyen a munkában, és jóváhagyások nélkül semmiről ne döntsünk. Második kérdésem is kapcsolódik ehhez, némileg. Az ápolónők, lengyel ápolónők képviselőjét szeretném megkérdezni. Mi a megoldás a nyelvi készségekre vonatkozóan? nyelvvizsgákról kellene döntenünk? Különösen az egészségügy területén nagyon érzékeny ez a kérdés. Kell, hogy legyenek valamilyen minimális képességeik, készségeik, hogy ne károsítsák a betegeket. Now, Köszönöm. Next was... Köszönöm. Turnem asszony, ön a ö, következő. Heidinek adnám meg a szót, mert ő végig itt ült, elnök úr, ha egyetért ezzel. E, Dr. Vera Kertmant kérdezném. Ismerem a duális rendszert, mert Dániában is e, ez a rendszer működik. Ez egy e, sikeres rendszer. Egyetértek azzal, amit mondott. Ahhoz, hogy ez működőképes legyen, Tudjuk-e, hogy hogyan lehet ezt a rendszert tiszteletben tartani, és egyfajta minimális képzési előírást elfogadni európai szinten. Tehát az oktatás elkezdése előtt hosszabb időszakot elvárni, nem tudom, hogyan működhet ez egyszerre európai szinten és nemzeti szinten rákérdezett eh, az egészségügyi szakmák eh, kapcsán a részleges hozzáférésre. Engem még a biztonsági szakmák is érdekelnének kiegészítésként. Eh, ezt a kérdést tenném még fel. Köszönöm. Weiss Gerber asszonynak adom meg a szót, aki a Környezetvédelmi Bizottságban véleményírója ennek a témában, de ki szeretne még beszélni? Tessék, mindjárt mondom. Myra, Mrs. Chun, Mrs. Gephardt, Mr. Schwab, and I'm going to invite Mrs. Vanier just to close the round of questions. Sure. Vernyó asszony lesz az utolsó, aki majd zárja a kérdések sorát, és ott még egy, még egy gyors kérdés. Um, jó. Weisgerber asszony kap szót. Egy meg Szeretnék köszönetet mondani minden előadónak. Nagyon információgazdag előadásokat hallottunk. Néhány szám számomra is új volt Erman asszony előadásában, ami a duális rendszer sikerét illeti, illetve a fiatalok munkanélküliségének az adatai is ilyen újszerűek voltak. Hogyha csak 8,2 százalék a munkanélküliség Németországon, ez önmagáért beszél ha most harmonizálni akarunk, akkor nem szabad, hogy ez oda vezessen, hogy ezek a jó rendszerek szembesülnek problémákkal. Remélhetőleg végül sikerül majd megegyeznünk. Tiszteletbe kell tartani azt, hogy az összehasonlíthatóság sok területen nehéz. Gondoljunk még egy szempontra. Például nagyon nagy különbségek vannak az iskolai képzésben, az képzés hossza, a nyári és egyéb szabadságok, az iskola kötelezettség, és sok más minden tekintetében is. Például Luxemburgban, Észak-Írországban már négy évesen kezdik az iskolát, Finországban hét éves korban kezdik a gyerekek az iskolát, eltérőek az óvodalátogatási kötelezettségek. Tehát az iskolai képzés során is kellene összehasonlításokat tenni. És még valamit hagy megyek el. Jelenleg ma is működik már a kölcsönös elismerés, és a módosítás indok az, hogy szigorodtak a követelmények, de a kompetenciák területén vannak a legnagyobb különbségek, ez viszont tagállami hatáskörbe tartozik. Vannak olyan országok, ahol az ápolónők diagnózist is felállíthatnak, vagy receptet is íratnak, más országokban ezt nem tehetik meg. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a követelmények mindenütt szigorú megszorultak, vagy mert már eleve nagyok a különbségek. Itt most ugye els, egységes piacról beszélünk, akarjuk a kölcsönös elismerést, másrészt viszont az oktatás egyetemen tagállami kompetencia. Ezért nagyon fontos, anélkül, hogy most részletekbe mennék, egy olyan megoldást találni, ami a duális rendszereket továbbra is megőrzi, illetve ezeknek a megőrzését nem akadályozza meg. A eh, lengyel előadónak, Kolevszka asszonynak is eh, szeretnék feltenni egy kérdést. Ő pozitívan értékelte a módosítást. Buzoly kollega is említette, hogy a kép képzés minőségének a javítása tulajdonképpen a módosítás célja. De felteszem a kérdést, hogy ezt a célt elérjük-e, hogyha nem az iskolai képzés tartalmára helyezik a hangsúlyt, hanem a formára, a formával nem érjük el a célt to our rapporteur for opinion, but, uh... A véleményraportőrnek elég sok időt adtam, de e, másnak nem tudok. Vájle asszony a következő. Um, ich möchte... Először is e, talán e, egy-két csepp vízzel higítanám a bort. Európai összehasonlításban persze azt mondjuk, hogy a német duális rendszer nagyon jó. De legyünk őszinték, a német duális rendszert is sok ponton kellene javítani. És most aktuálisan arra gondol, ha aktuálisan most nem lenne sok szakmában hiány, akkor nem lenne ilyen kedvező helyzet. Voltak olyan évek, ahol a fiataloknak évekig kellett várni, amíg találtak egy képzési helyet maguknak a duális rendszerben. Az én pártom például 5-6 évig követelte, hogy kelljen egyfajta oktatási támogatási adót fizetni, hogy ebből lehessen finanszírozni az oktatást. Egyébként nem minden egészségügyi szakma van benne a duális rendszerben, mert hogyha benne lennének, akkor persze könnyebb lenne a helyzet és ez még összetettebbé teszi a német rendszert, tehát az, hogy nem minden egészségügyi szakma van benne a duális rendszerben. Említették Ausztriát. Ausztriában ugyanúgy, mint nálunk, és Luxemburgban hasonló struktúrái rendszer működik, és most próbálják meg ezt európai szinten megváltoztatni. Szeretném tudni, hogy ezt hogy teszik meg az osztrákok, talán tanulhatunk az ő példájukból. Utolsó előtti észrevételem. Nem csak a munkaerő szabad áramlásával és a munkaerő hiányjal összefüggésben kellene erről a jogszabályról beszélnünk, hanem abból a szempontból, hogy hogyan tudnánk ezeket a szakmákat vonzóbbá tenni. Hogyha ápolónőkkel gondozókkal beszélnek, akkor tudják, hogy ezek a szakmák nem mindig vonzók, sem a munkakörülmények, sem a bérezés, a javadalmazás tekintetében. Ezért vonzóvá kellene tenni ezeket a szakmákat, hogy a több fiatal akar, akar jönni dolgozni, és ez lenne ezt kellene az irányelv módosításával is elősegíteni, gondolkozunk el azon, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani. A kölni hölgyhöz, aki angolul beszél, nem, nem, elnézést, németül beszélt, akkor én a rossz csatornán hallgattam Vera Erdmant tehát jó, angolul is nagyon jó volt, amit mondott. A kérdésem tehát a következő. Ön arról beszélt, hogy a tagállamoknak joga volt a partial access, illetve az elismerés kapcsán megtagadni a szakmai képzést egy másik tagállamban. Kellenének iránymutatások, hogy ezt ne lehessen túl szélesen értelmezni, mondta ön. Ez egy nagyon kényes dolog szerintem. El tudnám mondani neki, hogy ezt hogyan lehetne korlátozni, hogyan lehetne megakadályozni a túl extenzív értelmezést? és hogyan érinti ez azokat az embereket, akik másik országban akarnak dolgozni, hiszen a jogbiztonságot számukra is garantálni kell. I just want to remind... Köszönöm, csak emlékeztetném a kollégákat, hogy már két és fél óránk van, és szeretnénk időt biztosítani a válaszadásra is. Hát látom, hogy óriási érdeklődés. Három képviselő következik még, és a következő az ajánlatom, egy kérdés 30 másodpercben. Nem, ne legyen két perc felvezetés, és utána egy kérdés, jó? Egy kérdés, 30 másodpercben, ez az ajánlatom. Túra asszony. Köszönöm, elnök úr. Nekem az érdeke, hogy hogyan lehet a mobilitást megerősíteni és kiaknázni azoknak az embereknek a potenciáját, akik más országokban igényeket, hiányokat tudnak betölteni. Az egész életen át tartó tanulás egy olyan időben, amikor a mobilitásra szükség van, fontos. Azt akarjuk, hogy az emberek mozogjanak Európában. Vannak olyan országok, ahol szűk keresztmetszetek alakultak ki, más országokban hajlandóak lennének elmozdulni az emberek, hogy egy harmadik országban dolgozzanak, hogyan tudjuk az ő igényeiket kielégíteni és segíteni nekik. Most Gephardt asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Nem teszek fel kérdést az ápolónőkkel, szülésznőkkel kapcsolatban, mert már elegen kérdeztek rá erre, hanem eh, mással szeretnék foglalkozni, másik kérdéssel, a részleges eh, foglalkozással, illetve fog, tanulással az építész mérnökök kapcsán tájépítő mérnök, mondjuk egy német tájépítő mérnök Spanyolországban szeretne dolgozni, de nem ismerik el ezt a diplomát. Nem kellene felvenni ezt a képzettséget is a kölcsönös elismerés körébe? Ezt talán inkább a bizottságnak kellene feltennem ezt a kérdést, de szerintem ezekkel kell foglalkoznunk, mert ezek az emberek reális, valós problémái. Exactly. Thank you very much. Pontosan, és köszönöm is, hogy felvetette. Schwab úr a következő. Elnök úr, eh, Frász úrnak teszem fel a kérdést. Egyrészt eh, ugye a tagállamok eh, rendelkeznek kompetenciával a képzés oktatás kapcsán, és ezt tiszteletben akarjuk tartani. Másrészt az Európai Tanács is kimondta, hogy növelni szeretné a munkavállalók mobilitását. Tekintettel arra, hogy már van néhány irányelv, kérdezem, hogy a meglévő jog alkalmazása kapcsán nem kellene eh, lemaradásokat eh, inkább ledolgozni, eh, ahelyett, hogy ezt az irányelvet akarnánk módosítani. Fentegász asszony. Köszönöm, Malcolm. Én voltam 23 éven keresztül ápolónő és szülésznő úgyhogy hát némi tapasztalattal érkeztem ebbe a vitába. Tudom, miről beszélek. Az én kérdésem a csökkentést érinti, az oktatási normák csökkentését a kölcsönös elismerés miatt szeretnénk, hogyha a képzést nem higítanák fel emiatt. Aztán a regisztrációs normák, hogyha ezeket a befogadó állam nem ismeri el, ez az alkalmazó számára, a munkadó számára illetve a két szabályozó és illetékes hatóság számára problémát vet fel. Azon gondolkoztam, hogy az elismerés tekintetében milyen normát alkalmazunk, például a különböző kompetenciák elismerése, klinikai tapasztalat, stb. tekintetében. És most pedig Zildegát Perez asszony. Eh, muchas gracias, muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden fogom feltenni a kérdésemet. mi itt az érdekes, amikor a fiatalok munkanélküliségéről beszélünk? A, az, hogy biztosítsuk, hogy a képzettség elismerése megtörténik. Itt van a legfiatalabb, legjobban képzett generáció, és gyakorlatilag munkanélkül vannak. Technikai, műszaki, egyéb karrierek, egyéb szakmák felé kell őket irányítani, ahol igény van rájuk. Az Egyesült Királyságban is óriási probléma van ezzel kapcsolatban, hogy egy kolléga mondta, hogy ha megnézzük a tantervet, amit egy képesítésért végig kell tanulni, azt látjuk, hogy nagyon sok országban ugyanazt a tantervet követik. És akkor most végül, mivel Vernyó asszony az utolsó pillanatokra, a meghallgatás végére tartogatja a kérdését, meg tudom adni két, két percben a szót az előadóknak, hogy válaszoljanak. Csalevszka asszonyjal kezdem, aztán tovább lépünk. De nem Henslik asszony? Henslik asszony az utolsó kérdést kifejezetten önnek, értész, önnek intézte. Köszönöm, Malcolm. Megpróbálok 30 másodperc alatt válaszolni erre a kérdésre. Engem a célszerűsége érdekelne az általános oktatás kifejezésnek az irányelvben. Lehet, hogy ez megoldhatná különböző, az eltérő rendszerekből fakadó problémát. Talán definiálhatnánk, hogy az oktatás mely részei kell, hogy nemzetállamiak és mely részei közösségi jellegűek kell, hogy legyenek. Köszönöm. Remélem ezt a, ezt a szakértők feljegyezték ezt a kérdést. Sajnálom, hogy nem tudtuk jobban felszeletelni a kérdéseket. Két percet kap mindenki. Először Süvecka asszony. Dziękuję e, za możliwość e, odpowiedzi. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy válaszolhatok a kérdésekre én eh, leírtam azokat a kérdéseket, amelyeket hozzám intéztek, beszéltek a nyelvekről. Eh, nos, valóban ahhoz, hogy egy egészségügyi alkalmazott el tudja látni a feladatát, jól kell tudni a nyelvet, mert eh, kapcsolatban áll a beteggel, és minden, ami az adott személy biztonságát szolgálja, az összefügg ezzel a nyelvi kérdéssel. Ez az egyik első elvárás. A nyelv tudás felmérése azonban az irányelv alapján ezt az irány, ezt az elismerés, ezt a felmérést azután kell elvégezni, hogy a kvalifikációt már elfogadták. Tehát először is az adott szakember érdekei eh, számítanak. Míg a nyelvi, nyelvtudás az fontos, azt is tudnunk kell, hogy vannak bizonyos érzékeny kérdések, amelyek a diszkriminációt érintik, vagy mondjuk akkor is engednek dolgozni embereket, amikor valójában a nyelvi tudást nem ismerték fel. Ezt mindenkinek tudnia kell, aki orvosi, illetve egészségügyi szakpályára lép, mindenki tudja, hogy nem szabad úgy nekilátni a munkájának, hogy nyelvtudásában nem biztos. Ez a nyelvekkel kapcsolatos észrevételem. Ami pedig a különböző kompetenciákat és a közös kurikulumot illeti, illetve a különböző oktatási rendszereket. Ez a kérdés alapvetően a felhatalmazáson alapuló aktusokra vezet vissza, amelyekben majd a kurikulumok, a tanrendek, tanmenetek részletesebben szerepelnek. A különböző, az oktatási rendszerekben megfigyelhető különbözőségeket jelenleg nem veszik számításba. Hallottuk, hogy egyes országokban más jelent az, hogy valakinek nővér, ápolónő képesítése van. Konkrét példákra van szükségünk. Vannak olyan országok, ahol az ápolónő felírhat orvosságot. Felmerül a kérdés, hogy ez a kompetenciája valójában abból fakad-e, hogy az oktatási rendszer olyan, amilyen, vagy egyfajta specialista oktatás következménye. Általában az ilyen képességek, ilyen kompetenciák valami fajta specialista oktatásra, képzésre vezethetők Hiszen nem pedig az általános egészségügyi ápolónő oktatásra adott esetben. Tehát összehasonlíthatóra kell megtartani ezeket a dolgokat. Köszönöm, meg kellett, hogy szakítsam, mert kifutunk az időből. Sőnemeker asszony következik. Köszönöm a kérdéseket. Először is eh, szeretném hangsúlyozni, hogy a részleges elismerés az nem egy könnyű téma, soha is nem lesz könnyű téma, és az alkalmazása sem lesz könnyű. Azért lesz ez egy bonyolult eh, dolog, mert eh, a jelenlegi megfogalmazás alapján ezt esetről esetre egyedi megfontolással döntik el, tehát nem lehet általános keretet felállítani, olyan általános szabályrendszert, amely minden ágazatra, mondjuk az egészségügyi ágazatra igaz lesz. A közös megközelítés azt jelenti, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a visszaéléseket elkerüljük, hogy lehet ezt megtenni, hogyha valakinek a képzettségét csak részlegesen ismerjük el, akkor azt meg kell magyarázni, tehát indokolni kell a döntést. Ugye az első lépés az mindig a teljes elismerés. Ha nem engedélyezzük kompenzáló eh, intézkedések, tanulmányok elvégzését, akkor utána magyarázni kell, hogy ezt miért nem tesszük. Ez eh, az előírás eh, ugyanakkor arányos is kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy szükségszerű. A másik kérdés, amit kaptam, eh, azzal kapcsolatban kifejtettem, hogy nincsen eh, olyan Európai Uniós hatáskör, amely minden oktatási aspektust eh, harmonizálni tud, de az Európai Unió ösztönözheti a tagállamokat arra, hogy vizsgálják meg, hogy például az egészségügyi szektorban mik a teljesen azonos tudáselemek, tehát nyilván az anatómiai tudás ebben az értelemben közösként tételezhető, és ezek az általános, ez az általános szaktudás, ez benne van a részleges elismerés fogalomkörébe, és utána e, ehhez, e, erre, ehhez kapcsolódik majd a e, továbbképzés. Én alapvetően két kérdést írtam fel. Az első arra vonatkozott, hogy a közös képzési keret megvalósulását hogyan ítélem meg. Egyetértek ezzel kapcsolatban, hogy az összes érintettel, nemzeti szereplővel konzultálni kell, be kell vonni őket, mi egy hivatalos konzultációt szeretnénk, hiszen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal dolgozzák majd ki a részleteket, és mi szeretnénk részt venni a szakértői, egy szakértői bizottság munkájában, hiszen több szempontot is meg kell itt vitatni. A második kérdés. Igen, Természetesen már most is a jelenleg irányelben is vannak olyan rendelkezések, amelyek a szakorvosok kép képesítésének az elismerésére vonatkoznak. Arra van szükség, hogy a rendelkezéseket jobban alkalmazzuk. És ugyanakkor szeretnénk azt is kihangsúlyozni, hogy ezeket a rendelkezéseket ki kellene terjeszteni hiszen nagyobb transzparenciára, átláthatóságra, egyértelműségre van szükség ebben a rendszerben. Ezért java, tettünk javaslatokat, mert általános kérdésnek tekintjük a betegek biztonságával összefüggő kérdésnek ezt a témakört. És most dr. Erdman, köszönöm szépen. Röviden arról, hogy a 12 éves általános iskolai képzés minimum követelménye hogyan illeszhető össze a jelenlegi német rendszerrel. Például, hogyha beírnánk azt, hogy, hogy minimum 10 év, 12 év, vagy legalábbis 12 év képzés, és ebből elhagynánk a legalábbis, vagy így nagyobb mozgásteret nyitva Egyetétek azzal is, hogy a német rendszer nem működött mindig olyan jól, mint most. Évekig sok fiatal úgynevezett átmereti rendszerekben, vagy átmeneti állapotban volt az általános képzés és a duális képzés között. Csak a különbség az, hogy időközben ezek a fiatalok is megszereztek valamilyen szakmai képzést, képesítést, és nem munkanélküliek ugyanis jellemzően korábban valamilyen képzési formát nem fejeztek be, de ezt az időt be tudták számítani a későbbi képzésükbe. Az ápolónök képzése, illetve a szülésznök képzése nem egy jellemző, olyan jellemző, jellegzetes képzése duális rendszerben, mint például a villanyszerelő, de más országokban is elég hosszú a kép képzés ideje, de viszont ez kórházakban történik, és nem egyetemeken. Németországban, tehát itt is más, hogy működik a rendszer. Munkakörülmények, javadalmazás, megint csak az ápolónők vonatkozásában, több más szakmával összehasonlítva lehet, hogy itt még javítani kellene a helyzeten, de hogyha egyre nehezebbé tesszük azt, hogy valaki ebben a szakmában dolgozzon, akkor tovább veszít a vonzerejéből az ápolónői hivatás. Mind a négyüknek nagyon köszönöm. Komoly tapsot érdemelnek. Köszönöm szépen előadásaikat, és tudom, hogy továbbra is kapcsolatban maradnak velünk, és hozzájárulnak a vitához. Most következik a következő, a második panel a szakmai kártyáról. Mindegyik előadónk 10 percet kap. Ismét a felszólalás sorrendjében csak felsorolom őket, a Mark Szillel kezdjük, az EU egészségügyi dolgozók szakmai tanácsa vezérigazgatója az Egyesült Királyságból, utána a spanyol Oktatási, Kulturális és Sportminisztériumból Margarita de Lezano Mukika Nunez asszony érkezik hozzánk. Őt Giovanni Butarelli kötet követi, aki adatvédelmi felügyelő helyettes, az EGSB jelentéstevője követi őt a szakmai képesítések elismerésének és igazgatási együttműködésnek a szakértője aki mellesleg a szabadúszó szakmák német föderáciának is az elnöke. Őt pedig a Nemzeti Mérnöki Szövetségek Európai Szövetségének a főtitkára Dirk Bohár úr követi. hallani fogunk tehát a műszaki dolgozók helyzetéről, és mindenki 10 percben kapszol. Jó napot kívánok, mondja Mark Szír. Először is köszönet a szakbizottságnak, hogy meghívtak a ma délutáni ülésükre. Az egészségügyi dolgozók szakmai tanácsa 15 szakmát szabályoz, kb. 300 ezer emberre vonatkozik a munkánk, a fizioterápiától a pszichológiáig minden területen dolgoznak. Különösen érdekelnek bennünket gyakorlati ügyek, például az új irányelv alkalmazásával kapcsolatban. Az Európai Szakmai Kártya két kérdésre válasz. Az egyik az információ megosztásának a módja, a másik pedig, hogy a szakmai képesítések elismerésének milyen gyakorlati következményei vannak. Milyen lehetséges előnyei vannak, sok, például a szakembereknek segít abban, hogy mozogjanak és szakmáikat gyakorolják Európa szerte. Segít az illetékes hatóságoknak a szakemberek igazgolásait elismerni, és az elismerési folyamatot felgyorsítja. A kártya koncepciója az elmúlt másfél évben sokat fejlődött, egy műanyag kártyától most már elmozdultunk egy e-kártya felé, ezt üdvözöljük irányító csoportokat hoztak létre, hogy megvizsgálják, hogyan kellene ennek a kártyának működni, és ajánlások megfogalmazására. Ezekben tagállami illetékes hatósági képviselők, illetve szakmai szervezetek képviselői dolgoznak. Az egyik ilyen irányító csoport, amelyben én is dolgoztam, a következő egy nagyon hasznos krakói konferencia 2011-es lezárása után azokat az ajánlásokat fogalmazta meg, hogy a kártya minden szakmá számára legyen nyitva, amelyig ezt igényli, növelje az bizalmat az illetékes hatóságok között, további biztosítékot nyújtson azoknak, akik a szolgáltatásokat felhasználják, amiket ezek a szakemberek nyújtanak, és legyenek kísérleti projektek, mielőtt beindítjuk a rendszert illetékes hatéko, hatóságként a gyakorlati aspektusok különösen érdekelnek ezzel az irányával kapcsolatban. A befogadó tagállam és a kiindulási tagállam tekintetében is számos kérdés van. Az utóbbi szempontjából, tehát a kiinduló tagállam, nagyon fontos, hogy az illetékes hatóság kapcsolattartó itt rendelkezésre álljanak ezek fel tudják venni a szakemberrel a kapcsolatot, illetve iránymutatást tudjanak neki nyújtani. Azt is tudnunk kell, hogy az ellenőrzési folyamat konkrétan hogyan fog működni, és az is rendkívül fontos, hogy mindenki részt vegyen az IMI, IMI rendszerben. A másik oldalon ott állnak a befogadó tagállamok. Szintén az ő illetékes hatóságaikat nagyon érdeklik a gyakorlati elemek az irányelv végrehajtásával kapcsolatban. A befogadó állam illetékes hatósága tudjon kapni a kiinduló tagállam hatóságától további információt, ha erre szüksége van, a szolgáltatás normáit meghatározzák, legyen egy értékelési folyamat, amelyet létrehoznak a befogadó tagállamban, és végül a befogadó illetékes hatóság tudjon kommunikálni a kérelmezővel. Ezért egy nagy információ átadási hálózat létrehozására van szükség. Nagyon fontos, hogy ez a rendszer létrejön és működőképes legyen. Óriási feladat lesz ez nem csak az illetékes hatóságok, hanem az ágazati szakmák számára is. Az is nagyon fontos, hogyha több mint 800 szakmáról beszélünk, akkor lesznek olyanok, amelyek ezek nagyon kicsik, kevés embert képviselnek, és nem lesznek megfelelő erőforrásék arra, hogy ezt maguktól létrehozzák. Kísérleti projektek e területen szerintünk szükség van arra, hogy mielőtt a jogszabályt élesben alkalmazni kezdjük, az automatikus elismerési rendszert teszteljük, és az általános rendszert is teszteljük kísérleti projektekkel, hogy a gyakorlati problémák felmerülhessenek, és ezeket tisztázni tudjuk időben. Nagyon mobilis szakemberek részvételére van ehhez szükség, akár fizikoterapeuták, akár orvosok, akik kipróbálják, hogy ez hogy működik. Először próbáljuk nyilván az ilyen nagy szakmák képviselőivel tesztelni ezeket a rendszereket. Tehát szerintem például e, két szakma képviselőjével logikus lenne kezdeni. Nagyon fontos az is, hogy a szolgáltatási normák és a folyamatok tekintetében világos normákat határozzanak meg a jogszabályok. Ezek a normák rendkívül fontosak, és az is fontos, hogy az illetékes hatóságokat ösztönözzük arra, hogy vonják felelősségre a szakmák képviselőit, hogyha ezeket nem tartják be. Tehát tudnunk kell azt azt is biztosítani, hogy az összes illetékes hatóság tudja teljesíteni ezeket a normákat, és hogyha kihívások állnak az illetékes hatóságok előtt, akkor tudják, hogy hogyan tudják ezeket kezelni. A hatósági szempontból nagyon fontos az is, hogy tudjuk, hogy ezeket a rendszereket hogyan lehet végrehajtani, és ki fogja ezeket finanszírozni. Vannak olyan illetékes hatóságok, amelyeket közvetlenül az állampolgárok fizetnek, mert kormányzati szervek, de vannak olyan illetékes hatóságok is, amelyek kicsi szervezetek, és a szakmai ö, szervezetek képviselői finanszírozzák őket. Végül van egy újabb kihívás a kísérleti projektekkel kapcsolatban, ezeket ugye a jogszabály elfogadása előtt be kell fejezni. De hát kihívást jelent kísérleti projektet futtatni akkor, hogyha ennek nincs meg a megfelelő jogi háttere, és nincs meg a megfelelő védelem. Az illetékes hatóság előtt álló kihívás, illetve az egész rendszerben mindenki előtt álló kihívás az, hogy egy ilyen tesztperiódust be tudjunk iktatni, ezzel fel tudjuk gyorsítani a munkát, segítsünk a tagállamokban élő állampolgároknak, akik szeretnének mozogni Európa szerte, és segítsük az illetékes hatóságok munkáját is. Köszönöm. Köszönöm, Szil úr, mondja az elnök. Öt percben lezavarta, nagyon ügyes. Ezért piros pontot kap. Köszönöm a következő Margarita de Lascano Mujica Núñez. 10 percet kap. Köszönöm, eh, elnök úr, és köszönöm a meghívást, hogy eh, részt vehetek itt ezen az ülésen. Amikor eh, elmondták nekem, hogy miről kell beszélnem, akkor arról volt szó, hogy az államigazgatás szempontjait ismertessem, azoknak a szempontjait, akik alkalmazzák a szabályokat. Én egyébként ezt nagyvonalon értelmeztem, és klasszikusan értelmezem, illetve próbálom elemezni az európai szakmai kártyát a SWOT rendszer alapján, ami az erejét illeti, az erősségeit illeti, könnyebb ez így az állampolgároknak, hiszen közvetlen kapcsolataik van, közvetlen kapcsolatuk van a hazai állammal, a saját tagállam nyelvén, saját anyanyelvén, nem pedig a fogadó állammal kell kommunikálnia. Szintén erősségnek minősíthető az, hogy rövidebbek a határidők, mások azt gondolnák, hogy ez egyébként a rendszer gyengesége, de minden esetre felgyorsítja a folyamatot. Emellett igazolt dokumentumokkal működik a rendszer, a hazai állam igazolja azokat a dokumentumokat, és innentől kezdve gyorsabban működhet a rendszer. Lehetőségek, az e-közigazgatás az, ami egy jó lehetőség a rendszerben. Vannak olyan tagállamok, ahol ez elég fejlett, vannak olyan tagállamok, ahol ez nem fejlett. Az én hazámban, Spanyolországban eh, az e-közigazgatás bizonyos témákban lefedi a 100%-át a népességnek. Ugyanakkor, ami ami a szakmai képesítések elismerését illeti, a különböző közigazgatási szervek mindössze 10%-a használja az e-adminisztrációs eszközöket. Az előbb elfelejtettem említeni a lehetőségeknél azt, hogy az elején könnyű lesz ezeket a kártyákat kiadni olyan szakmákban, amelyek megfelelően harmonizáltak, például az egészségügyi szektorra gondolok, és én pedig éppen a jövőre nézve látom ennek a hozzáadott értékét azokban a szakmákban, ahol nincs harmonizált szakképzés, itt elsősorban a műszaki képzésre, a mérnöki képzésre gondolok. Ami a veszélyeket illeti, a pénzek Pénzek elérhetősége egy probléma. Vannak ugyanis olyan országok, amelyeknek rendelkezésére áll megfelelő pénz, anyagi eszköz, a rendszer bevezetésére máshol nincs erre pénz. Egy másik veszély a tagállamok ellenőrzésének hiánya, erre majd visszatérünk, ami a rendszer gyengeségeit illeti. Nos, a határidők nem igazán reálisak, és ezt most megmagyarázom. rendelkezésre állnak az erőforrások, a személyzet, a technikai erőforrások ahhoz, hogy a rendszer működjön. Ebben az esetben az erőforrások odacsoportosításához igazolni kell a szakmai kártya hasznosságát, és sajnálatos módon ez más sorrendben nem megy. Ami a nemzeti igazgatási, közigazgatási rendszereket illeti, a, az összes adat az IMI dossziéban szerepel. Ugyanakkor nekem van egy saját adatbázisom, a regionális adminisztrációnak, igazgatási szervnek szintén van egy saját adatbázisa. Én hozzáférhetek az adatbázishoz, ugyanakkor én az IMI adatokhoz nem férek hozzá. Tehát problémákat okozhat, hogyha a nemzeti igazgatási szinten egyes adatokhoz lehet hozzáférni, még regionális eh, szinten más adatokhoz lehet hozzáférni. Nyelvi fronton szintén további komoly erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy eh, például ugyanúgy, mint a TB rendszerek esetében eh, templétek létezzenek, tehát formanyomtatványok, vagy amelyek akkor segítik az embert, hogy ha e, mondjuk egy lett e, kvalifikációt kellene elismerni, amit nyilván nem ismer föl lettül, de mivel van egy kódja, a kódból beazonosítható. Egy másik e, probléma a dokumentumok lefordítása. Én egyébként alaposabb vagyok, mint amit a jogszabály előír. Ezt úgy értem, hogy mindenképpen odafigyelek, hogy az államnyelven rendelkezésre álljon a dokumentum. Ha egy lett orvos jön Spanyolországba dolgozni, és azt hallom, hogy az orvosi iratok csak lettül állnak rendelkezésre, akkor én megkérem a lett hatóságokat, hogy fordítsák le, ami egyébként a kérelmezőnek valószínűleg pénzbe kerül. Tehát azt gondolom, hogy meg kell állapítani a megfelelő bizonyossági szintet egy ilyen döntés meghozatala előtt. Vannak még problémák, amelyeket már előre lehet látni, hogyha például különböző hatóságok foglalkoznak egy szakmai ágazattal, illetve csoporttal. Eh, Spanyolországban az orvosok engedélyét a minisztérium adja ki, ugyanakkor eh, a az orvosi képzettségért az Oktatási Minisztérium felelős. Eh, ki tudná nekem megmondani, hogy a Spanyolországba érkező orvost nem tiltották-e már el korábban saját hazájában az orvosi szakma gyakorlásától valamilyen súlyos hiba miatt. Hogyan tudok én ennek eh, utána járni? Az IMI eh, fájlhoz kell fordulnom, vagy pedig eh, a küldő állam hatóságához. Nyilván, hogyha a határidők szűkülnek két hétről, két hónapról egy hónapra, azokban a szakma, azokat a szakmákat illetően, ahol automatikus elismerés van. Azt gondolom, hogy ezek a határidők nagyon rövidek. Van például két hetes határidő is, amely különösen rövid lehet. Nekem már ahhoz, hogy a dokumentumokat beszkenneljem, mondjuk nem működik a szkenner az irodában, ilyen technikai hibák is ezt a két hetet rendkívül nehézé, nehezen tarthatóvá teszik. Azt gondolom, hogy, hogy a határidőket meg kéne vizsgálni. Maradhatunk persze a két hétnél, csak nagyon nehéz tartani. Ami a költségeket illeti, ha én minden dokumentumot megkapok, akkor nekem csak annyi dolgom van, hogy beszkenneljem az iratokat. hogyha pendrive-on fogadom el a dokumentumokat, akkor adott esetben vírus fertőzést is kockáztatok a gépemen, ezért is preferáljuk a szkennelést. Az adott polgárral közvetlen kapcsolatot is kell tartani, ez akár egy-két munkaórát is jelenthet, ami megint csak költséget jelent az én hazámban 25 tanúsítványt adunk ki naponta, ez a feldolgozása ezeknek a tanúsítványoknak. Ezek azok a tanúsítványok, amelyeket olyan személyek kérnek tőlünk, akik külföldre akarnak menni dolgozni. Olyan tanúsítványokat kérnek, gyakran előfordul az is, hogy kérnek tanúsítványt, aztán nem is jönnek elérte, amikor elkészül. De összességében a napi átlag 25 ilyen tanúsítvány és a jövőben is ez várható. E, átlagosan, tehát 25-30 polgár jön és próbálja megszerezni e, a tarusítványának az elismertetését. El tudják-e képzelni, hogy ez mennyi teherrel, e, közigazgatási teherrel és költséggel jár? Ehhez képest a professzionális kártya komoly lehetőségeket és könnyítéseket jelentenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon világos, gyakorlatias ajánlásokat is hallottunk a területen szerzett sok tapasztalat alapján. Az adatvédelem, mint téma, szintén szerepel a napi rendünkön. Örömmel üdvözlöm Butarelli urat, az Európai Adatvédelmi Biztos helyettesét. Tíz perce van ennek is. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek és elmondhatom, mit gondolunk a bizottság javaslatának adatvédelmi vonatkozásairól. Talán tudják, hogy március 8-án aláírtam a témában egy nyilatkozatot, amit elküldtünk a parlamentnek, a tanácsnak és a bizottságnak. A jogalkotási vitával függött össze ez a nyilatkozat. Mai hozzászólásomban a javaslat két kulcselemével szeretnék foglalkozni. Az egyik egy riasztó rendszer bevezetése, a másik pedig az európai szakmai kártya. Véleményünk szerint ez a két kérdés szorosan kapcsolódik egymáshoz. Tudjuk, hogy a javaslat egyik fő célja az, hogy korszerűsítse az irányelv jelenlegi szövegét azzal, hogy jobb, hatékonyabb információ megosztást biztosít a tagállamok illetékes hatóságai között. Az információ megosztásának ez az új módja mellé társulnak majd a kétoldalú információcserék, amelyek már most is működnek. A személyes adatok feldolgozása minden esetben a belső piaci információs rendszeren belül kell, hogy történjen. Az Európai Adatvédelmi Biztost is tájékoztatni kell a területen megvalósuló információcserékről, cserékről, Eh, és önkéntes alapon az Európai Szakmai Kártyával kapcsolatos eh, információkról is. Az érzékeny személyes eh, adatok kezelésével kapcsolatban vannak bizonyos következmények és kockázatok is. Az adatvédelmi biztos irányítatására itt garanciaként mindenképpen szükség van. Az adatvédelmi biztos tanácsa ajánlása alapján a e, bizottságnak informális észrevételeinket is megküldtük. Ezek kiterjednek olyan garanciákra, amelyek e, ahhoz kapcsolódnak, hogy hogyan működik majd a szakmai kártya a bizottság javaslata e, szerint az javaslatban lévő adatvédelmi garanciákat jelentős mértékben kell erősíteni, különösen a szakmai kártyával kapcsolatban. És még e- ezen túlmenően is maradnak aggályok, például a javasolt riasztórendszerrel kapcsolatban. A bizottságnak ez a javaslata arányos kell, hogy maradjon, és ezért itt további adatvédelmi garanciákat kérünk. Bár teljesen értjük, hogy az ilyen információcsere riasztások mennyire fontosak, különösen az egészségügyi, de más szakmák területén is. Kulcsfontosságú, hogy a különböző legitim érdekek és jogok között megteremtsük a megfelelő egyensúlyt, és a javaslat arányos maradjon. A véleményünk tehát, hogy csak akkor van szükség ilyen riasztásra, hogyha valakit eltiltottak foglalkozásának a gyakorlásától következetes harmonizált megközelítésről kellene gondos, gondos, gondolkodnunk. Adatvédelmi szempontból mi azt javasoljuk, hogy riasztásokat csak akkor lehessen küldeni, hogyha egy illetékes hatóság vagy bíróság hozott egy határozatot, és ebben eltiltott az illető szemét az adott ország területén szakmájának a gyakorlásától de más hivatalos határozatokat is esetleg figyelembe lehetne venni. Azt javasoljuk, hogy maga a javaslat egyértelműen já, zárja ki azt a lehetőséget, hogy olyan egyénekről küldjenek figyelmeztető jelzést, akik nem gyakorolják a szakmájukat a hazájukban. Azt javasoljuk, hogy ne küldhessenek figyelmeztető jelzést olyan személyekkel kapcsolatban, akik ellen csak vizsgálat folyik, olyan vizsgálat, ami esetleg elvezethet majd a szakma gyakorlásától való eltiltáshoz. Véleményük szerint nincs kellő indok arra, hogy az ilyen figyelmeztetésekkel kapcsolatos információ csere törvényesen zajlik ebben a korai szakaszban. Itt különböző szakmák gyakorlóinak a szabad mozgásáról van szó, és a rendőri és igazságügyi hatóságok nyomozásával ebben a szakaszban még nem foglalkozhatunk végleges határozat formájában. Nem lehet kizárni annak a lehetőséget sem, hogyha az elővigyázatosság elvét átgondoljuk, akkor lehet, hogy majd később úgy fogunk dönteni, hogy korábbi szakaszban is lehessen figyelmeztető jelzést küldeni. Például, hogyha az illetékes hatóságok véleménye az, hogy foglalkozástól való eltiltás lesz a vizsgálat eredménye. Ilyen megfontolás, vagy ilyen esetben lehetővé kell tenni a korai riasztást is, de csak a javasolt irányelben nagyon pontosan meghatározott, körülírt formában, tehát hogy vagy fegyelmi eljárás, vagy bírósági eljárás alapján hozott döntés, vagy vélemény alapján lehet csak ilyen korai figyelmeztetést kiadni ahol tisztázni kell, hogy ki kapja ezt a és meddig őrzik meg az információkat. És a legfontosabb talán az, hogyha a végső irányelv szöveg megengedi majd a riasztás küldését a végleges határozat előtt, akkor ennek milyen, milyen tartalma legyen egy ilyen figyelmeztető jelzésnek. Nos, a tartalmat a szükségesre kell korlátozni. Azt javasoljuk, hogy az irányelv pontosítsa azt, hogy a riasztás nem tartalmaz részletes adatokat a foglalkoztatástól eltiltás részleteire. Persze, hogyha az érintett hatóság kér ilyen konkrét adatokat, akkor egy kétoldalú vagy többoldalú információ cselekedében lehessen kérni ilyen kiegészítő adatot, de nem tárolják eh, hosszú ideig az ilyen információkat. Az indokolásunk hasonló, mint amit a Schengen információs rendszer kapcsán megadtunk, ez is ez a hit, no hit, találat, nem találat eh, rendszer az alapja az információ cserével kapcsolatos adatvédelmi szabályoknak. Majd a honlapokon közé fogjuk tenni az ajánlásainkat, a véleményünket, ott majd eh, találnak más aggályokat is, például az adatok megőrzésének időtartama, illetve a riasztások bizalmas kezelése kapcsán. Eh, néhány tagállamban eh, az a gyakorlat, hogy az ilyen információt közzé teszik. Más tagállamokban ez nem történik meg, tehát harmonizált megközelítést üdvözölnénk itt. Végezetül még konkrétan a szakmai kártyához is szeretnék hozzászólni. Ez önkéntes alapon működik. Mi azt szeretnénk biztosítani, hogy a szakmai, hogyha a szakmai kártyát minden, vagy sok szakma hova kapcsolatban szeretnék alkalmazni, akkor időre van szükség, különösen ha a részletek kidolgozása a delegált aktusokkal történik. És magának a szakmai kártyának a rendszerében az ilyen riasztások azt eredményezhetik, hogy esetleg olyan személyeket, akik nem is akarnak elmenni másik országba dolgozni, nem tüntetnék fel egy fekete listán az illetékes hatóságok. Arra bátorítanánk a jogalkotót, hogy a, olyan jogszabályt fogadjon el, ami azon túlmenően, hogy biztosítja az adatvédelmi szempontok betartását, az online platformok és más alkalmazások technikai specifikációit is dolgozza ki, és hosszú távon is alkosson véleményt arról, hogy ez ilyen riasztások rendszere hosszú távon is szükséges-e, vagy nem lenne jobb valamilyen alternatív megoldást találni. Az EMI rendszerrel kapcsolatos szabályjal összefüggésben pedig szeretnék utalni a tavaly november 22-i véleményünkre. Ebben megtalálják az összes fontos információt arról, hogy ezen a területen már évek óta milyen véleményeket, ajánlásokat dolgoztunk ki. Nagyon köszönöm köszönöm az adatvédelmi biztos munkáját is, amit a projektjeinkkel kapcsolatban végez. A websájtunkon az egyéb dokumentumokkal együtt az önök véleménye is fel fog kerülni. Arnold Metzler a következő. Elnök úr, igen, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, kedves szakértő társaim. Két funkciómban is itt vagyok, ez egy kicsit skizofrén a helyzet, melyik minőségemben szóljak önökhöz. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ezekben a napokban készített el a véleményét az egész irányelv tervezetről és négy súlyponti kérdést határozott eh, meg a vélemény. Az egyik az európai szakmai kártya ezek közül, és eh, szeretnék emellett eh, az EGSB érveire, véleményére is kitérni, és elég kevés időt kaptam ahhoz, hogy részletesen kifejtsem a véleményemet. Az EGSZB alapvetően üdvözli az irányelvet, a módosítást, reméljük, hogy megkönnyíti a mobilitást és a szakmai képesítések elismerését. Különösen amikor nagyon hasznos lehet a munkavállalók számára, hogy gyorsan találjanak, vagy kezdhessenek el dolgozni. Egy ilyen szakmai kártyának éppen ezért nem csak elektronikusan, hanem adott esetben hamisítás biztos, formában, de nyomtatott írásos dokumentumként is rendelkezésre kellene állni hogy vizuálisan is látni lehessen ezt a kártyát, független attól, hogy az IMI, az elektronikus rendszer éppen hogyan működik, vagy nem működik. Elgondolkoztunk azon is, hogy hogy lehetne felgyorsítani az eljárásokat a határidők lerövidítésével, amelyek ugye a fogadországban a kártya kiállítására vonatkoznak a bürokraták számára nagy kihívást fog ez jelenteni, mert hogyha a határidőket nem tudják betartani, akkor lehet, hogy inkább majd elutasítják a kártyát. Ez egy tipikus bürokrata reakció, hogyha valamit nem tudok határidőre megcsinálni, akkor egyszerűen elutasítom a kérelmet. De hát akkor nem születik pozitív döntés, és um, az engedély fikciójából kiindulva nem garantálhatjuk azt, hogy ez a megközelítés jó lesz, ezért jutottunk arra a konklúzióra, hogy inkább ne adjunk határidőt, mert ezt ha nem, fog, nem tudják betartani, akkor megtagadják a a pozitív választ, még esetleg azt is kockáztatva, hogy kötelezettségszegés miatt eljárás indul az ország ellen. Világosá tettük a véleményünkben azt is, hogy az ártatlanság vélelmének elvét kell alkalmazni, ahogyan ezt az adatvédelmi biztos is elmondta. Az EGSB elfogadhatatlan, kibírhatatlan helyzetnek tartaná azt, hogyha ilyen gyanukról küldenének jelentéseket, jelzéseket mindenfajta bizonyíték nélkül elit megítélés hiányában már esetleg ez egy tényleges hátrányt okozna az érintetnek. a szakmai kártyával kapcsolatos eljárás, tehát viszonylag rövidíteni kellene, de az EMI-nek tegyük kötelezővé az EMI rendszer használatát, az eljárást célszerű felgyorsítani, és tulajdonképpen csak bizonyos határidőkkel lehetne biztosítani azt, hogy a még nem lezárt vagy késedelmet szenvedő eljárások esetében se feleltődjenek el kérelmek lehessen egy utólagos kérelmet is benyújtani, és jogos megoldásként, legitim megoldásként figyelembe venni. Ezért javasoljuk azt, hogy öt évente minden ilyen engedély megadást felül kelljen vizsgálni. A véleményünk másik részében a részleges foglalkozás gyakorlásához való részleges eh, hozzáférésről beszélünk. Itt a szociális dömpinget kell említeni, vannak olyan félelmek, hogy a részleges eh, munka vagy foglalkozás részleges gyakorlásával visszaélnek, és eh, ez szociális dömpinget eredményez. Az ápolási szakmák kapcsán egy salamoni döntést akartunk hozni. Mind a két szempontot tiszteletbe kell tartani. Ugye a képzés, előzetes képzést szembe kell állítani azzal, hogy a különböző egészségügyi szakmák gyakorlását milyen képzettséghez kötik kötelezően. És a rendszerekben nagyon eltérő mm, eltérő képzettségeket ugyanolyan terminus technikussal illetnek, ami ápolóin az egyik országban, az nem feltétlenül ugyanolyan képzettséget takaró ápolónő egy másik országban európai harmonizáció még nincsen, talán ez segíthetne a konfliktus élének az elvételében. Reméljük itt is, hogy még több és pontosabb információhoz juthatunk majd. Egyébként konkrétan Németország vonatkozásában üdvözöljük a változtatásokat, hiszen a mobilitás akadályait el lehet távolítani, vagy legalábbis javítani lehet a helyzeten erősíthetjük a szolgáltatások egységes belső piacát, és azon is elgondolkoztunk, hogy Németországban, ugyanúgy, mint más országokban, az igazgatásnak talán gyorsabban kellene dolgozni, de azért nem szabad túl terhelni a bürokratákat, mert akkor elutasító álláspontokra fognak helyezkedni, ezt nem kellene kiprovokálnunk ezért a szabályozott szakmák kapcsán a beszámolási kötelezettséget össze kellene kapcsolni a szolgáltatási irányelvel, a monitorozást erősíteni kell, a megfigyelés nyomon követés az egész kérdéskörre ki kellene, hogy terjedjen, és mindig a minimális követelmény az legyen, hogy az EU tagállamok fele plusz egy legalább egyetértsen, mert máskülönben ez a részleges hozzáférés inkább problémát fog okozni, mint megoldást. Nem akarom próbára tenni továbbra a türelmüket, próbáljuk meg eh, megfelelni a feladat eh, nagy kihívásának. No, I think you have uh, very much so, and also. Azt gondolom, hogy ezt is meg kell köszönnünk, egy nagyon hasznos véleményt kaptunk öntől. Az utolsó szakértőnk a kérdések előtt, mielőtt a képviselők elkezdenek kérdezni, és már lehet a listát készíteni, Dirk Bochart a FEANI főtitkár, amely a Nemzeti Mérnöki Egyesületek Európai Föderációjának főtitkára, és meg is adom a szót. Ő is tart egy kis szlájdos bemutatót. Köszönöm. Azt gondolom, hogy úgy emlékszem, hogy a szakmai kártya szakmai kártyára vonatkozó ismereteket kért a meghívójában, és éppen ezért én a eh, mi brosúráinkat eh, szét is osztottam. Eh, van egy szakmai kártyája a mérnököknek, ezt engineering cardnak hívják, és erről is akarok beszélni, valamint a szervezetünkről, illetve a szakmai kártya működéséről. Mi európai szervezetként 32 különböző ország mérnök szervezeteit képviseljük, 3,5 millió mérnököt. A feladatunk az, hogy megerősítsük a karrierfejlődésüket, javítsuk karrier esélyeiket a nemzeti tagszervezeteken keresztül. Ezek a nemzeti tagszervezetek egyébként további eh, mérnöki szakszervezeteknek eh, tagjai eh, lehetnek. A szakmai azonosság megerősítése is az egyik feladatunk. Előmozdítjuk tagjaink érdekeit, elismertetjük kvalifikációikat, és előmozdítjuk a szabad mozgást. Van egy Van egy akkreditációs rendszerünk is, amely önkéntes, tehát a mérnök képzéseket lehet akkreditáltatni. Hét akkreditációs ügynökség létezik a mi pecsétünk alatt. Tehát ennek következtében mintegy tíz évvel ezelőtt indítottuk be a szakmai kártyát. A mobilitás ugyanis egyrészt fontos a mérnökök számára, másrészt azonban fontos az európai gazdaság fejlődése szempontjából is. 32 országot rávenni egy ilyen kártya elindítására nem kis idő volt, ugyanakkor most már arra vonatkozó dokumentációt is tudunk önöknek biztosítani, hogy hogyan működik mégis ez a dolog. Jelenleg három ország adja ki ezeket a szakmai kártyákat. A mobilitás fontos azért, mert nemzetközi jellegű munkákat végzünk, és ehhez rugalmasság szükséges, valamint országról országra eltér a mérnökök száma. Egy korábbi szakértő mondta, hogy nem mindig könnyű azonosítani a az illetékes hatóságot. Ez igaz a műszaki szakmákra is, ugyanis a műszaki szakmák egyes országban szabályozva vannak, más országokban nincsenek szabályozva, harmadország, harmadik országokban, országcsoportban pedig részben vannak szabályozva. Spanyolországban például az agrármérnökök az agrárminisztérium alá tartoznak, még más mérnöki ágak az oktatási minisztérium alá tartoznak. Nem egy más országokban pedig, megint más országokban pedig a mérnöki kamarák, az illetékes hatóságok. Egy újabb országcsoportban, Németországban például 16 különböző mérnöki kamara létezik, és ezek együtt, illetve külön-külön adott esetben a hatóságok. Egyes országokban pedig egész egyszerűen nem mindig tudjuk, hogy ki az illetékes hatóság. Tehát mi a azt gondoljuk, hogy ez az eszköz, amit mi kialakítottunk, az hasznos lehet a szakma és a munkáltatók számára is. Ez egy kemény kártya, amely három kritériumot tartalmaz a kártya tulajdonosáról, milyen tanulmányokat végzett, milyen tapasztalatokat szerzett, és részt vett továbbképzésben. Itt láthatók a szakmai kártya részletei. Öt jellemzője van ennek a kártyának, a teljesség, tehát az oktatási háttér és szakmai háttér teljesen rajta van a kártyán, az összes információ elérhető a jelentkezőről, illetve a kártya tulajdonosáról, standardizált kártyáról van szó, az EQF kritériumok alapján standardizáljuk. Ezek nem e, túl régi standardok, de a, az irányelv 11. cikkével összeegyeztethetetlenek. A kártya megbízható, mert e, nemzeti regisztrációs bizottságok vesznek részt benne, ebben e, helyet kapnak a szakma, az egyetemek képviselői és a kártya kibocsátási folyamat teljes egészében ennek a bizottságnak az ellenőrzése alatt van. Ez egy rugalmas eszköz, decentralizált adminisztráció állítja ki a kártyát. Nincs központi adatbázis Brüsszelben a kártya csak annyiban jelent előnyt, és a következő, kártyát, a következő képet kérem, a kemény kártya össze van kötve egy nemzeti adatbázissal és ebben az adatbázisban szerepel az összes referencia, legyen az oktatási vagy szakmai jellegű, és aztán ebben az adatbázisban lehet konzultálni, illetve eh, megnézni ezeket az adatokat. Eh, eh, maga a kártya tulajdonos, kártya birtokos is ellenőrizheti az adatokat egy belépő kóddal, ami nyilván nincs rajta a kártyán, de a kemény kártya arra való, hogy az rajta szereplő adatok alapján az esetleges foglalkoztató meg tudja nézni a rendszerben a, az állásra jelentkező mérnök adatait. A következő kép azt mondja, hogy 10 évig érvényes a kártya, és a kártya található információk, illetve a mögöttes információk bármikor frissíthetőek. Az adminisztrációs díjat nemzeti szinten határozzák meg, a kártya nyelve angol, plusz a kibocsátó ország hivatalos nyelve. Ezek azok a dolgok, amiket el akartam mondani a mérnöki szakmai kártyáról. Egy megjegyzésem lenne még. Erről is már esett szó. A részleges hozzáférés kérdéséhez szólnék én is hozzá. Mi mérnöki közösségként nem örülünk annak, hogy ez a cikk megmaradt, mert ez azért megtévesztheti a fogyasztókat. Ez olyan, mintha valaki egy foci csapatban úgy játszhatna, hogy nem nyúlhat a labdához. A mérnöki szakmában nehéz azt elképzelni, hogy a mérnöki szakmával járó képesítések, illetve maga a mérnöki tudás apró részletekre lenne szeletelhető. Tehát számunkra ez nehezen felfogható, és bonyolítja a dolgokat. Nincs ellenünkre a szabályozás, mint olyan. A szabályozás szükséges, ugyanakkor annak a biztonsági kérdésekre kell szorítkoznia ahol a szabályozás megkérdőjelezhető, vagy a végrehajtása további akadályokat jelent a szakma szereplőinek szabad mozgása útjában, ott nem támogatjuk a szabályozást. Ezekről a kérdésekről szerettem volna itt beszélni önöknek, ami az irányelvet illeti. Örülünk annak, hogy a közös platformokat közös képzés helyettesíti, képzési rendszerek, amelyek a 49-es cikk, ha jól emlékszem, értelmében lehetővé teszik, hogy az Európai Bizottság konzultálva a különböző szakmákkal, adott esetben a mérnökökkel, képzési képzési rendszereket állítsanak folyamatba a migráns munkavállalók részére. Köszönöm szépen, azt hiszem ön is tapsot érdemel. Szeretném az összes szakértőnek megköszönni a munkát. Azt hiszem, hogy ez volt az egyetlen olyan és első olyan meghallgatás, amin elnökként úgy vettem részt, hogy minden szakértőnk betartotta a felszólási időt. Elnézést kérek, hogy sokkal korábban nem tettem ezt meg, de szeretném Jörgen Tige urat üdvözölni. Megpróbálom begyömöszölni majd őt és az időnkbe a későbbiek során, de szerettem volna üdvözölni önt. Már sokkal korábban meg kellett volna tennem. Ő a Markt főigazgatóságban osztályvezető, amint az bizonyára sokan tudják, és nagyon szorosan együttműködik a jelentéstevőnkkel és az árnyék jelentéstevőkkel. Andres Triboldot is szeretném üdvözölni a Dán elnökség részéről. Ha szeretne röviden felszólni a későbbiekben, akkor őnek is megpróbálunk erre lehetőséget biztosítani. A szerepelnek eddig a felszólalók listáján. Van-e, aki még McLarkin, asszony Schwab úr, még valaki más? Vernyő asszony fogja természetesen összefoglalni a munkát. Ha mindenkinek egy percet adok egy-két kérdésre, remélhetőleg kettőnél több kérdést nem tesznek fel, és akkor még marad időnk a válasz, válaszokra. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni az összes vendégünknek a rendkívül érdekes felszólalásaikat a mai meghallgatáson. A szakmai kártya bevezetése számomra rendkívül jó ötletnek tűnik, leegyszerűsített és lerövidített eljáráshoz van, arra van azonban ehhez szükség. Meg kell vizsgálni azt is, hogy hogyan fog ez a gyakorlatban működni. Különösen olyan emberekre tekintettel, akik az egészségügyben dolgoznak, mert úgy gondolom, hogy ennek a kártyának a felhasználása nem szabad, hogy veszélyeztesse a betegek egészségét. Úgyhogy a szakmai kártya szakértőihez azt a kérdésemet intézem, hogy szerintük egy lejárati idő vagy érvényességi idő bevezetése nem lenne hasznos csak úgy, ahogy a mérnökök esetében ez már megvan, és milyen intézkedéseket tartanak helyén valónak a hamisítás megelőzésére. Volna még egy kérdésem, talán az Európai Bizottsághoz intézném inkább, mint a szakértőkhöz. A korábbi ülésünkön beszéltünk ápolónők európai helyzetéről, hogy bizonyos tagállamok kizárják az ápolónőket az irányelv hatája alól, például Lengyelország és Románia. A bizottság javaslata egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy ezt a helyzetet lehetne változtatni. Mi azonban ezzel az irányelvel az állampolgárok mobilitását szeretnénk elősegíteni. Milyen mobilitás ez? Hogyan lehet összeegyeztetni ezt a tapasztalatot azzal, hogyha mondjuk valakinek van egy szakmai kártyája, de Lengyelországban az ápolónők 70%-ának nem lesz joga ahhoz, hogy ilyen szakmai kártyát birtokoljanak, bár szeretnének. A bizottság ezt a problémát szeretné megoldani, és még egy gyors kérdés, talán Eszler úr, vagy a bizottság felé, hogyan lehetne ezzel az irányelvel a közjegyzői szakmát lefedni? A jelenlegi jogbiztonság hogyan fogja ezeket a biztosítékokat fenntartani az ő esetükben is. Ez szakma nagyon szorosan kapcsolódik a nemzeti jogszabályokhoz. Tehát van-e egyáltalán értelme annak, hogy ez az európai irányelv lefedi a közjegyzői szakmát is? Köszönöm szépen, hogy ennyire megértő volt, elnök úr! de... Nagyon, nagyon engedékeny voltam. Um, I would like to ask a question of Ms. Margarita Nunes. Margarita Nunezhez lenne kérdésem, eh, aki eh, a folyamatok átláthatóságáról beszélt a eh, az egészségügyi szakmában, tudom, hogy erről az előző panelben is beszéltünk, de érdemes lenne a hatóságok szempontjából is megvizsgálni, különösen azok különösen azt, amit a hatóságoknak az anyagi gondjairól is mondott. Turunen asszony, nagyon rövid leszek. Ki fogja a napra készített ételt ellenőrizni, amit a rendszerben az egyes kérelmezők maguk is elvégezhetnek. Másodszorban ez a kártya a szakmai, az új szakmai kártya, illetve a létező mérnöki kártya milyen kapcsolatban van egymással? Lefedik egymást? Elnök, McLarkin asszonynak adja meg a szót. Köszönöm szépen, Malcolm. Elnézést kérek, hogy nem tudtam az egész meghallgatáson itt lenni. Három szakbizottságban egyszerre öt vitát eh, próbálok eh, végig zsonglőrködni, ide is rohantam. Egy általános kérdésem lenne a panel részvevőihez. A rendszert szeretnénk felgyorsítani, ez a cél. Hogyan tudjuk ezt elérni, illetve az megadott időkeretek azok meggyőzőek az önök számára, illetve hogyan tudjuk elkerülni, hogy a rendszerbe vetett bizalmat ne kompromittáljuk. Kell, hogy legyenek biztonsági ellenőrzések, tesztek és engedélyek, ahogy ezt a korábbiakban is említettünk. És a rendszerbe vetett bizalommal kapcsolatban nagyon fontos, hogy a háttérül szolgáló adatbázis is megbízható legyen. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy az egész szakmai elismerési ügyet hátulról megtámogassuk, és a bizalmat megerősítsük benne, hiszen ez lesz mindennek az alapja. Elnök, köszönöm. Van, aki még felszólna, Schwab úr. Igen, elnök úr, Metzler úrnak szeretnék feltenni egy kérdést. Szeretném megkérdezni tőle, amikor a szakmai kártya, kártyáról beszélt, és azt mondta, hogy a szakmai képviselők felét meg kellene nyerni, a különböző szakmai csoporthoz tartozók nagy többségét. Hogyan képzeli el ezt, hogyan működne a gyakorlatban? és a belső piaci információs rendszert is említette, hogy ebben kéne működtetni a szakmai kártyát, de hát ez a rendszer még nem működik, ez most építjük éppen ki. Dirk Busár úrnak is szeretnék feltenni egy kérdést, akinek már van tapasztalata ezzel az, egy ilyen szakmai kártyával. Kezdetben mit tapasztaltak eh, a most eh, érvényes eh, elismeréssel kapcsolatos jogszabály kapcsán? Hogyha a mai jogszabályt jól alkalmaznak a tagállamok, az nem lenne elég, azzal nem gyorsítanák fel az eljárásokat? Nagyon köszönöm, akkor a vendégeknek maximum két percet adok fejenként. bizonyára többen is szeretnének a szakmai kártyával kapcsolatos ügyre reagálni. Talán Szílóra kezdenénk két percben. Köszönöm szépen. Néhány területre szeretnék csak koncentrálni, az összesre nem tudok. Hogyan lehetne felgyorsítani a folyamatot? A véleményem mindig az volt, hogy stádiumokra osztott növelést vagy bevezetést kell egy két-három éves időszakon belül alkalmazni. Amikor, hogyha mondjuk két-három év után azt tapasztaljuk, hogy működik a dolog, akkor lehet a határidőket csökkenteni. De ezt a menetrendet, a csökkentés menetrendjét a jogszabályban le kell fektetni. A bizalom tekintetében információ elektronikus cseréjéről és illetékes hatóságok hálózatáról van szó. Hogy ebben bízon mindenki, ahhoz az kell, hogy mindenki részt vegyen benne. Hogyha csak azt találjuk, hogy 95% vesz benne részt, akkor elveszti a hitelességét, és nem lesz működőképes. Tehát a, az összes illetékes hatóság hálózata az első naptól kezdve meg kell, hogy valósuljon. Regionális vagy nemzetek alatti szinten is nagyon fontos, hogy megvalósuljon ez az együttműködés. A többi kérdést a kollégáimra bízom. Hát akkor folytassuk, mondja az elnök a következő előadóval. Megpróbálok én is nagyon gyors lenni, mondja a spanyol miniszter, minisztérium képviselője. Az utolsó kérdésre reagálnék először. Szerintem a határidők kicsit szorosak ahhoz, hogy reálisak legyenek. A két hét az akkor van rendben, hogyha közben nincs szünet, nincs munkaszüneti nap, és semmilyen komplikáció nem merül fel, különben tarthatatlan. A részleges hozzáféréssel kapcsolatban az esetjog kötelez bennünket. Ez nem véleményről van szó. A részleges hozzáférés a 230.03-as irányelv kimondja, hogy muszáj részleges hozzáférést nyújtani, akkor, hiszen pont egy spanyol állampolgár nyújtott be panaszt az Európai Bírósághoz, és a bíróság határozata alapján ebben az ágazatban ezen kérelmező esetében megadandó a részleges hozzáférés. Ami a konkrét ágazatokat illeti, mint például mérnökök kérdése, vannak-e itt kétségek? Hát szerintem itt is az esetjogot kell figyelembe venni, más véleményünk egyelőre ezzel kapcsolatban nincs. Ugyanazokat a terminusokat használjuk, használjuk nagyon eltérő szakmák esetében, és ez bizony problémát vet fel. Bizonyos szakmák esetében világosan el lehet különíteni azt, hogy mi történik. Például a brit és a spanyol közjegyzők teljes mértékben más munkát végeznek, és a, az ő öm, képesítésük is különbözik. Amikor például a ha, dokumentumok hamisításáról szeretnénk beszélni, hogyha egy elektronikus formátumban nyújt ad ki egy tagállam egy bizonyítványt, egy tanúsítványt, akkor meg lehet kérdezni a kiadó tagállamot akkor, hogyha bármilyen kérdésünk vagy kétségünk merül fel ennek a, az eredetiségével kapcsolatban. Így tehát könnyen ellenőrizhető, hogy valami hamisítvány, vagy nem. Szerintem lejárati határidőnek nem kellene lennie, hogyha valakinek megvannak a megfelelő képesítései, akkor nem kell, hogy lejárjon az ő engedélye, hogy gyakoroljon egy szakmát. Butarelli úr, két kérdést eh, írtam fel. Az első az adatok megőrzési időtartama frissítés, a másik pedig az adat minőségének eh, az ellenőrzése. Az elsőhöz eh, bátorítjuk Önöket arra, hogy határozzanak meg a jogszabályban egy minimális a riasztásokra vonatkozó adat megőrzési időt a jövőbeni IMI fájlok az riasztás kapcsán kívánnak meg azonnali lépést, nem pedig az érintett személyek úgynevezett fekete listája alapján rendszeres időközönként van szükség felülvizsgálatra, aktualizálásra, ezért arra biztatjuk a jogalkotót, hogy pontosabban határozza ben, meg magában az irányelvben az adatok megőrzésének idejét, és ezt ne bízza a bizottság végrehajtási rendelkezéseire. Szeretnénk egy újabb garanciát azzal kapcsolatban, hogy az érintett személy hozzáférhessen a róla tárolt adatokhoz, és adott esetben kérje a kiigazításukat. Másik kérdés, hogyan lehetne felgyorsítani az eljárást? Arra biztatjuk Önöket, hogy foglalkozzanak olyan adatvédelmi kérdésekkel, amelyeket konkrétan szabályoz ez a jogszabály és vegyék figyelembe azt is, hogy a jelenlegi adatvédelmi rendszer, amelynek az alapja a 95-46-os e, e, irányelv, és még néhány másik irányelv. Nos, ezeket az irányelveket hamarosan aktualizálni fogjuk, pontosan azon adatvédelmi csomag alapján, amelyről most e, folyik a vita és az IMI aktualizálása is majd ebben a kontextusban valósul meg. Foglalkozzanak tehát konkrétan azokkal a komponensekkel, amelyek összefüggenek ezzel a jogszabályjal, és erről egy átfogó áttekintést szerezzenek. Mr. Metzler. Metzler úr. Elnök úr, tisztelt képviselők, Schwab úr kérdésével kezdeném. Önkéntesség, többség, a szakma gyakorlói kapcsán ez ma már megvan a többség, tehát um, a legtöbb szakmában a többség szeretné, hogy legyen ilyen szakmai kártya. Az IMI és a szakmai kártya két egymással teljesen kapcsolódó dolog. Az imire szükség van a szakmai kártya kiadásához, és a szakmai kártya annyi információt kell, hogy tartalmazzon, hogy ez az imi kezelhető legyen, és ezzel az aktuális képesítés mindig le lehessen írni. A kölcsönös elismerésről is, hogy mondjak valamit, hogyha az nem minden elektronikusan zajlana, akkor nem 4-6 hónapos határidők lennének az eljárásokra. Néhány szakmai szervezetnél és az önkormányzatoknál tulajdonképpen kőkorszaki állapotok vannak, még mindig csak papírral dolgoznak, fénymásolókkal, és időnként kézzel írott dokumentummal rögzítik az adatokat, hogyha ezeket továbbítani kell valahova. Tehát itt még vannak tartalmak tartalékok. Továbbá az EGSB nemzeti szinten is nagyon sokat gondolkozik azon, hogy hogyan lehet ezt a szakmai kártya kérdéskört jobban kezelni. Viszonylag hamisítástól védettek a szakmai kártyák több országban új lenyomat, íris alkalmazása is szóba jön, erre is lehetne gondolni, és természetesen kezelhető szinten kell, hogy maradjanak a költségek. Időnként egyszerű kompetencia problémák lassítják a folyamatokat. Európában már csak azért is több lesz a mobilitás, mert igény van szakmákra, és azok az országok, akikben ez így van, gondoskodni fognak arról, hogy ezt a hiányt be lehessen tölteni a közjegyzői, közjegyzői szakma, a közjegyzők feladatai, hatáskörei nagyon eltérőek a tagállamokban, ezért helytelenek tartanám azt, hogy ehelyütt anélkül, hogy normaszerűen le lehetne írni a közjegyzői feladatokat, bevonnánk őket az irányelv hatája alá hogyha van piacuk, akkor a közjegyzők ezt a lehetőséget már ma is kihasználják, a közjegyzői okiratokat, hát elég korlátozottan a közjegyzői felelősség mértékében már ma is azért határon átnyúlóan is lehet alkalmazni. A határidőkről még egyszer. Abban a pillanatban, ahol, amikor nem reálisak a határidők, ez buveránk hatás érvényesül, és még talán egy kérésem is lenne a eh, tisztelt képviselőkhöz. Határozzák meg az irányelben, hogy a eh, Európában mi hogyan viszonyulnak egymáshoz a különböző képesítési normák. Vannak ezzel kapcsolatban újabban már európai szabványok is. Például megpróbálnak plastikai sebészek számára szakmai normákat, szabványokat megalkotni. Ezt összhangba kell hozni ezzel az irányelvvel, mert hogyha átfedések vannak, akkor nincs lehetőség az ellenőrzésre. Messler úr, most hoztam beszél, de az előbbiekben nem használta ki a 10 percét. És az utolsó előadónk a különböző kérdésekkel kapcsolatban, hölgyeim és uraim, a kártya lejárati határidejével kapcsolatban mi ezt 10 évre adjuk ki, ez egy önkéntes rendszer. Megpróbáltuk a lehető legegyszerűbben felfogni a dolgot. Ne legyen benne csip. Mindazonáltal van rajta egy utalás a nemzeti internetes platformra, ahol az összes információ a kártya tulajdonosról rendelkezésre áll. Arra a kérdésre vonatkozóak, hogy a szakmai kártyával kapcsolatban mik a terveink, ezt hogyan lehet az ezzel kapcsolatos információkat napra készíteni. Hát az első kérdés, a 35 országunk 2010-ben egy közgyűlésén megvizsgálta a szakmai kártya tartalmát. Ez nem jelenti azt, hogy az összes ország ugyanakkor is azonnal bevezeti a szakmai kártya gondolata és a terv azonban az, hogy mobilisabbá váljanak a mérnökök. És ez az európai aktív szakmai népesség tervébe illeszkedik. 27 tagállam állampolgárai dolgozhatnak a sajátjuktól eltérő tagállamban, és hogyha ezt gyorsabban megtehetik, mint ma, az jó. A képesítések és diplomák elismerése, ahogy az egyik korábban felszólaló mondta, négy hónaptól akár egy évig is terjedhet. Furcsa, hogy egy egységes európai piacon óriási hiány mutatkozik az Egyesült Királyságban, Németországban, Belgiumban és Svájcban a mérnökök területén, miközben a rengeteg mérnök van, akik más kapacitásban, más területen dolgoznak Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, és mobilitásukat konkrétan nem támogatjuk. Ezen érdemes elgondolkozni, és ezzel ellen érdemes tenni valamit. Még egy mondat, elnök úr, ha megengedi, az IMI-vel kapcsolatban egyáltalán nem ellenő, ellenezzük, és reméljük, hogy a rendszerünk kompatibilis lesz ezzel az információs rendszerrel. Jelen pillanatban ebben a rendszerben nincsenek még mérnökök. Elnök, biztos vagyok benne, hogy a mérnököket felkérhetjük, hogy egy remek mérnöki megoldást nyújtsanak erre. Mindenkinek ismét köszönöm a felszólásokat koordinátori ülés következik nem sokára, de úgy gondolom, hogy ha megkérhetem önöket, hogy néhány, Jörgen, talán néhány kulcsfontosságú pontot mondjuk két percben megfogalmazzál, az jó lenne. Aztán az elnökségnek is megadom a szót. Először TJ úr, Jörgen. Uh, Köszönöm, elnök úr. Először is uh, szeretnék gratulálni minden uh, hozzászólónak ezekhez a nagyszerű előadásokhoz. Ezeket nyilván majd elő elemeznünk kell, és azt gondolom, hogy folytatni fogjuk a e, kapcsolatainkat e, az adatvédelmi biztosi hivatallal, az adatok e, tárolásának időszakára vonatkozóan például. Itt most csak néhány nagyon egyszerű dologra hívnám fel a figyelmet. Az első az, hogy el kell ismernünk azt, hogy az oktatási rendszerek eltérnek tagállamról tagállamra. Vannak olyan tagállamok, ahol duális a rendszer, másoknál inkább az egyetem van előtérben. Emellett van egy sor olyan szakma, amelyben harmonizáltak a szakmai előírások, másokban nem. Ami a ápolónői szakmát illeti, na, az egy érdekes vita lesz már most is eléggé komplex a közösségi joganyag. Nem vagyok abban biztos, hogy egy komplex vitát kellene kezdenünk a, az egészségügyi szakmáról, már így is elég bonyolult a rendszer. Ami a lengyel ápolónőket illeti, azt a problémát azonban vizsgáljuk, kapcsolatban állunk a lengyel hatóságoktól, ez egy technikai jellegű vizsgálat, számos oldalról kell megvilágítani ezt a kérdést. És vannak olyan olyan kérdések, amelyek visszanyúlnak egészen a lengyel csatlakozási szerződésig. Igazándiból az a kérdés, hogy mi történt a csatlakozás óta 2012-ig, mi támasztja alá a lengyel álláspontot. A, ha nem harmonizáljuk a szakmai képzést, akkor hogyan lehet a mobilitást előmozdítani? Nos, praktikusan nézzük a dolgokat, például a részleges hozzáférés egy praktikus eszköz, Számunkra a legfontosabb az, hogy e, megoldjuk azt a kérdést, hogy részleges elismerést kér valaki rögtön, vagy teljes hozzáférést kér, és aztán csak részleges elismerést kap. Ami a szakmai kártyát illeti, inkább csak ismétlem, hogy önkéntes eszköznek szánjuk, e, és ehhez képest meglepő, hogy önök felvetették, hogy lehet-e ezt kombinálni egy riasztási mechanizmussal, ami pedig kötelező, nem lehet, egy, mert akkor elveszne az önkéntes jelleget. Az IMI már most napi használatban van, napi alapon érkeznek a kérdések és a válaszok, és egy elektronikus tanúsítványban gondolkozunk a szakmai kártya vonatkozásában. Az IMI-t az Európai Unió finanszírozza, egy alkalmazási eszközt javasolunk az országoknak, a tagállamoknak. Ezt csak ismétlésként akartam elmondani. Köszönöm, köszönöm, Jürgen. Azt gondolom, hogy tényleg egy sor kérdést érintett. Most pedig a tanácsi munkacsoport elnöke következik. Chairman, I'll be very short. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Köszönöm, hogy a parlament megszervezte ezt a nagyon jó és hasznos meghallgatást. Több kollégám is itt ül a teremben, és figyeli a vitát. Fontos ez a vita a tanács, a soros elnökség számára is. A parlamenthez hasonlóan a tanácsi munkacsoport is keményen dolgozik ezen a dosszién, és a tanács nevében azt tudom mondani, örömmel várjuk az együttműködést a parlamenttel, hogy jó, rugalmas kompromisszumokban tudjunk megállapodni a kulcsfontosságú javaslattal kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, és köszönöm a munkájukat is. Végül, de nem utolsó sorban, most visszaadom a szót Bernadette Vernyónak, aki következtetéseket fog levonni, és még bármiről elmondja a véleményét, amiről csak akarja. Bernadette. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok nagyon rövid lenni, hiszen múlik az idő. Minden meghallgatás, amely fontos és összetett, ami, ahogy a korábbiakban is mondtam, a közbeszerzéssel kapcsolatban intenzifikálni kell a munkát. Vannak kérdések, vannak rendkívül fontos kérdések, felkiáltó jelek és függőben maradó kérdések is egy ilyen meghallgatás után. A felszólalók mindazonáltal azért rávilágítottak néhány kérdéses pontra. Most mindenki vizsgálja meg, személyesen, belsőleg azt, hogy hogyan tud tovább lépni ezzel az ügyel kapcsolatban, és kb. két hét múlva szeretnék az összes árnyék jelentéstevővel egy ülést tartani, hogy megvitassuk azt, hogy mi hangzott el ezen